Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kollégák, szerintem kezdjük el a munkát. Visszatérünk a, a munkánkhoz, de még ez előtt szeretném tájékoztatni önöket a koordinátorok tegnapi ülésének jegyzőkönyvéről. Ezt egyébként elfogadottnak fogjuk tekinteni szokás szerint az ülés végén, ha addig nem jön be ellenvetés vagy ellenvélemény. A második észrevétel a még délelőttről megmaradt témákat a délutáni ülés végén fogjuk sorba venni. A 22-es és 23-as napi rendi pontokról van szó egész konkrétan. Tehát a délután fő témájára közelítünk rá, ez a 25-ös napirendi pont, a Mercosur a társulási megállapodással járó kereskedelmi kilátások a következő blokknak a témája. Rövid bevezetőt szeretnék mondani. Ez a bizottság, a mi bizottságunk, természetesen valamennyiüket szeretném itt most üdvözölni, szeretném üdvözölni a vendég előadókat, akikre majd később térek rá. Luis Lanyanyes urat, ő a Mercosurral kapcsolatos delegáció vezetője. Meghívtam, körünkben van, üdvözöljük. Ugyancsak meghívtam Ignacio Salafranca urat, aki a közgyűlés elnöke, remélem, hogy rövidesen megjön. Digit Frey is velünk van a bizottság részéről, aztán a Mercosur országok nagykövetségeinek képviselőit hívtam meg, és természetesen a nagy közönséget is üdvözlöm, akik úgy döntöttek, hogy csatlakoznak hozzánk erre a meghallgatásra a Mercosur egy régió közi megállapodás, illetve az EU és a Mercosur között Argentina, Brazília, Paraguay és Uruguay a négy ország, amelyik a Mercosurt alkotja. A szervezetet 1991-ben hozták létre elnézést, mondja az elnök. A 1991-ben jött létre a Mercosur, a tárgyalások 1999-ben kezdődtek, 2004-ben azonban megszakadtak. Ennek ellenére az érdekelt felek úgy döntöttek, hogy ismét elkezdik a tárgyalásokat, ez a közelmúltban történt, végül pedig van a fenntartható hatásvizsgálat az EU-Mercosur egyezmény alapján. Erről lesz egy előadásunk. Ezt 2009 márciusában tették közzé. 2010-ben az EU és a Mercosur informális kapcsolatokat épített ki. Ennek az eredményeként hivatalosan is újraindultak a tárgyalások. Ez a tavaly májusi EU-latin-amerikai csúcson történt meg, különféle megállapodásokat tárgyaltak meg. Három pillérből áll a kapcsolat, a politikai dialógus, a kereskedelmi pillér, illetve a kooperációs pillér. A mai témánk kulcsfontosságú mindkét érdekelt fél számára, és szociális és kereskedelmi szempontból rendkívül fontos. A tárgyalások negyedik körre után, amelyet két újabb kör követ május elején, Asunción városában, illetve júniusban itt Brüsszelben, elérkeztünk a döntő szakaszba, és Reméljük, hogy a többet fogunk megtudni a kereskedelmi és gazdasági implikációkról, amelyek itt nagyon is érintve vannak. Ezzel hivatalosan is megnyitom ezt a bizonyos meghallgatást. Az első panellel kezdünk, de előtte elmondom, hogy Viz Jányész, a Mercosur országok delegációjának vezetője, Röviden megadom a szót, hogy röviden mutassa be delegációját, illetve azt, hogy milyen fontosságot tulajdonít ennek a mostani ülésnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Vitál Moreira elnök úr, köszönöm. És gratulálok azért, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, amely igen jelentős hozzászólók révén fog szólni, rendkívül felkészült előadókkal fogja a kereskedelmi kapcsolatokat tárgyalni az Európai Unió és Mercosur között. Úgy vélem, hogy egy rendkívül fontos pillanatban történik ez a meghallgatás a tárgyalások tükrében, ugyanis, ahogy ön említette, néhány héttel ezelőtt, néhány nappal ezelőtt a negyedik forduló megvolt, és hamarosan jön az ötödik és a hatodik eh, Asszunciónban és Brüsszelben. Nincs meg kijelölve a pontos nap, de akkor a tárgyaló felek a saját ajánlataikat fogják újra eh, feltenni, akik követjük ezeket a tárgyalásokat, nagyon oda fogunk figyelni, hogy mit is tartalmaznak ezek az új ajánlatok. Moreira elnök úrnak mondom, de természetesen a jelenlévőknek is, hogy a Mercosur delegáció, amely delegációnak én vagyok az elnöke, az a célja, és egyértelmű feladata, hogy ösztönözze, támogassa a kapcsolatokat, a kapcsolatok alakulását Európai Unió és Mercosur között. Ez a társulási megállapodás lenne, ebben van egy politikai rész, amelyik igen előre haladott, a kereskedelmi fejezet, amelyik szintén jelentős eh, fázisban van, jól halad, viszont ott már vannak problémák, ami a teljes lezárást illeti. De Gust biztos úr mondta többször, hogy az a cél, hogy az idén zárják le a tárgyalásokat, még 2011-ben. Én remélem, hogy az így lesz, ugyanis úgy vélem, hogy a tárgyalások nem szabad vége, tér vége láthatatlanul meghosszabbodni, mert amikor ez történik, akkor olyan rossz érzéseket vált ki, és talán jobb lenne, hogyha egyáltalán nem lennének eh, tárgyalások, mint ha sikertelen tárgyalások. Mercosur delegáció holnap találkozik de Gust biztos úrral, és elnök úr, amennyiben ön vagy a bizottságának a tagjai jelen akarnak lenni, akkor szívesen látjuk önöket ezen az ülésen, és alig várom, hogy meghallgassam most az előadásokat a kiváló előadók részéről. Köszönöm szépen! Uh, let me... Köszönöm szépen! Szeretném elmondani, hogy tegnap de Gucht biztos úr itt volt a körünkben ő egyébként rendszerint megjelenik itt a bizottságunkban, és az egyik téma, amit feltettek neki kérdésként, pontosan arra vonatkozott, hogy hol állnak a tárgyalások a Mercosurral. Franka úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megjött, és nem tudom, éle a lehetőséggel, akar-e néhány szót szólni? hiszen ön az Eurolat közgyűlésének elnöke, és a politikai pillérnek is az egyik előadója a tárgyalások során. Amennyiben szólni kíván, szívesen megadom a szót. Köszönöm elnök úr, nagyon röviden. Úgy vélem, hogy ön már a bevezetőnél, és Jányez úr is a bevezetőnél elmondta mindazt, amit el kellene mondani nagy megtiszteltetés ért engem, amikor a Mexikó és a Csillivel megköttetett kereskedelmi megállapodásoknál dolgoztam. Ezzel a két országgal már lezártuk tehát ezeket az anyagokat. Én úgy gondolom, hogy sikeres tárgyalásokon, tárgyalásokat folytatjuk, egy kiegyensúlyozott anyag fog létrejönni. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lenne ez az anyag, ugyanis nagyon jelentős térségről van szó, több mint 12 millió a GDP, az össz GDP. 2004-ben vannak, 2004 óta vannak ezek a tárgyalások. A legnagyobb probléma a, kereske, a mezőgazdasági termékek kereskedelme jelenti. Önök tudják jól. 84,75% a kereskedelmi, a mezőgazdasági termékek lenne érintett ebben a szabadkereskedelmi megállapodásban, amikor nézzük, hogy milyen előnyökkel jár ez, és milyen hátrányokkal jár, és látjuk, hogy milyen korlátozások is lennének a, kereskedő, a mezőgazdasági termékek esetében, az nagyon világos lenne, hogy az lenne a legjobb, hogy egy százszázalékos engedményt adna a bizottság. Tudjuk persze, hogy ez nem lehetséges. és nagyon örülünk, hogy van ez a meghallgatás. Van egy panel, amelyik foglalkozik azzal, hogy milyen hatással lenne a mezőgazdaságra ez a kereskedelmi megállapodás. Nyitottak vagyunk mindazonáltal, hogy meghallgassuk a szakértők hozzászólását a meghallgatás során. Nagyon nagy figyelemmel fogjuk meghallgatni az előadásokat, és az én eh, előadói mi voltomban rá ki szeretem emelni azt, hogy mennyire fontos globális szempontból ez a megállapodás. Én arra kérem a bizottságot, hogy amikor ezt a tárgyalást eh, levezeti, figyeljen oda az európai megadagazdasági vállalkozók és dolgozók érdekeire. Olyan eszközök, eszközöket keressen, amelyik meg sokszorozzák a lehetőséget. Látjuk, hogy Európában nagyon nagy gazdasági nehézségek vannak, pénzügyi nehézségek vannak, és ez figyelembe kell venni. Mi mindig azt mondjuk, hogy Dél-Amerikának szüksége van lehetőségre, lehetőségekre, és most ez a megállapodás nagyon sok lehetőséget nyújtana és biztosítana Dél-Amerika felé. Amennyiben megvan a jó szándék, akkor meg tudjuk találni az útját annak érdekében, hogy mindenki jól járjon, az Európai Unió is, és a Mercosur országok is. Szalafranka úr, köszönöm szépen. Nos, tehát akkor hozzáadhatnánk. Nekünk a társulási szerződés kereskedelmi pillére a feladatunk, ez egy nagyon kiterjedt, és talán a legfontosabb eleme a társulási szerződésnek. Előadót még nem jelöltünk ki, de a politikai csoportokat felkértük arra, hogy a maguk részéről nevezzenek ki raportőröket ehhez a dossziéhoz az árnyék jelentős tevők ből valószínűleg megszületik, megválasztják az igazi előadót, úgyhogy közelről figyeljük az eseményeket. Első panelünkben, az első előadói blogban három előadónk van. Alfredo Valladao professzor az első, egyébként a Párizsi Politikai Tanulmányozó Intézetnek a professzora, a, a Lisszaboni Tudományos Egyetemnek a tagja, illetve az EU-Brazil Társulási szervezetnek a vezetője, ennek egyébként Brüsszel a székhelye. A következő előadónk Mario Cimoli, ő a gyártás, termelékenység és menedzsment divíziónak az igazgatója, valamint utolsó hozzászólónk Clive George, aki a Manchesteri Egyetem Környezetvédelmi és Fejlesztési Fakultásának vezető professzora, professzorként meghívott előadó a Brűzsi Európa Kollégiumban, ahol hatásvizsgálatot és politikai elemzést tanít. Alfredo Varadao úrral kezdjük az előadásokat. Uram, Isten hozta a szót már is. Megadom körülbelül 10 perc jut az előadására. Kérem, szíveskedjék megtisztelni bennünket az előadásával. A téma a kereskedelmi kapcsolatok az EU és a Mercosur között. Köszönöm szépen, Vital Moreira barátom. Azt mondták, hogy angolul kell felszólalni, mert a legtöbben angolul beszélnek. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen anyanyelvén is felszólhat. Köszönöm szépen ezt a meghívást megtiszteltetés, hogy felszólalhatok az Európai Parlament előtt. Az Európai Parlament természetesen nagyon fontos szerepet játszik a tárgyalások során. Két dolgot hangsúlyoznék. Egy, e, milyen lehetőség van arra, hogy ezek a régóta húzódó tárgyalások sikerre vezetnek? A második, mi történik, ha nem vezetnek sikerre? Első gondolatomra térek rá. Ez ugye hosszú ideje folyó tárgyalássorozat. 99-ben mondták, akkor kezdődött, nem igaz. 95-ben kezdődött, <clears throat> tehát hm, akkor már bonyolult helyzetbe futottunk bele, mindig nehéz volt, és 2004-ben blokkolták. A blokk azóta is tartott. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindkét oldalról jelentkezik a tárgyalás, a tárgyaló partnerek fáradtsága, belefáradtak, túl hosszú ideje húzódik ez a dolog a tárgyaló felek elvesztették a bizakodásukat. Tudják, hogy optimistának kéne lenniük, de mégis ez valahogy elfogyott. A második, amikor a Mercosur elnöke voltam 2003-ban, különféle forgatókönyveket tanulmányoztunk a megállapodás kapcsán. A mindegyik forgatókönyvnek az alapja az, hogy mindannyian tudjuk, hogy mi egy észszerű megállapodás lényegre törő, de nem totális nyitás az európai piac felé a mezőgazdasági termékek vonatkozásában, kvótákkal, stb. Utána meg kell nyitni a Mercosur piacát a termékek és a szolgáltatások előtt. Ezt mindenki tudja, ugye mindenki tudja azt is, hogy valójában a mezőgazdaság az, ami blokkolja a dolgokat. Mindenféle területen előre tudtunk lépni, de a kulcskérdés a mezőgazdaság. Ennek egyszerű az oka. Pontosan a mezőgazdasági termékek területén van az, ahol a Marcosur országok, különösen Argentina, ahol, ahol nagyon függi minden ettől, hogy ez a terület az, ahol valamilyen plusz tudnak elérni. Amennyiben a mezőgazdaságban nincs előrelépés, vagy semmi sincs, akkor borzasztóan nehéz lenne e, a helyi e, ipari vagy e, szolgáltatási szektort rávenni arra, hogy koncesziókat tegyen. Az egy Európai Unióban is van egy agrikult, mezőgazdasági lobby, amelyik bár pici, de nagyon erős. Itt blokkoltak mindenféle komolyabb koncesziót. 2004-ben emlékszem még, a szarvasmarha piac megnyitása Európában, ugye e, tulajdonképpen egy hajó rakon marhát jelentette, nem volt jelentős. E, a Mercosur hozzá igazat ad abban, hogy minden hozzáadott értéket képviselő mezőgazdasági termék Európában, ahol sok a kis gazdaság. Ezeket támogatni kell, védeni kell. De nálunk a legnagyobb kihívás tulajdonképpen a szarvasmarha. A cukorról mindenki tudja, hogy azt nem mindenhol lehet piacra dobni. A gabonatermelők is már versenyképesek. Úgyhogy a igazi, a mérleg nyelve tulajdonképpen a szarvasmarha. A többit kezelni tudjuk, de Európában itt van ez a bizonyos blokkoló tényező. Ez kihat a tárgyalásokra. Amikor újra kezdték a tárgyalásokat 2010-ben, mindenki azt mondta, hogy íme megnyílott a lehetőség. Argentina már akkor kész volt arra, hogy kompromisszumot kössön, és bizonyos szerényebb pozíciót foglaljon el a tárgyalások során. Az, EU, az Európai Unió bizottsága tisztában volt vele, hogy a pénzügyi válság közepén és a gazdasági növekedés megtorpanásakor ugye olyan piacokra kell kijutni, ahol növekedés van. Ennek a legjobb lehetőségei tulajdonképpen Dél-Amerikában vannak, illetve a Mercosurban. Ez kiegészíti az európai üzleti tevékenységet. Egy számot szeretnék mondani. A brazil végső fogyasztói piac egyenlő a kínai végső fogyasztói piac 75%-kal. Úgyhogy nem apróságokról van itt szó, nagy számokról beszélünk. Az európai E, ipar és szolgáltatási szektor szempontjából. Attól félek, hogy az a lehetőség, amely megnyílott gyorsan zárul vissza. A Mercosur országok egyre kevésbé érdeklődnek Európa iránt. Inkább Ázsiát és az Egyesült Államokat figyelik. Az USA újraindul, a növekedés újraindul, e, és ez elsődleges partner lesz, Brazília ezt egyértelművé tette. Európában gondok vannak, írválság, a német kormánykoalíció válsága, aztán jövőre francia választások, lengyel soros elnökség lesz, stb. Hát ettől ugye nagyon nehéz a koncesziók meghozatala. Argentinában pedig ugyancsak választások lesznek jövőre. Úgyhogy van gond, mert az argentin kormánynak ugye valamivel ki kell elégítenie az ipari lobbyát Brazíliában. A brazil vállalkozások igazából aggódnak a kínai konkurencia miatt. Protekcionista visszarendeződés van, ez bármiféle ele, e, megállapodás ellenében hat. Úgyhogy szerintem, ha nem csinálunk valamit gyorsan, akkor egyszerűen ez a feledés homályába fog veszni. Én azt hiszem, hogy itt van most a lehetőség, az utolsó lehetőség, hogy lépjünk a sikerhez, az EU-nak egy, egy észszerű mezőgazdasági ajánlattal kell előhozakodnia. Ha nem tesz le ilyet az asztalra, akkor nincs miről beszélni. A második kérdés. Mi van, hogyha kudarcba fulladnak a tárgyalások pszichológiailag? Ez megerősíti a két régió között egyre növekvő szakadékot. Kettő. Az EU-Mercosur ugye egy régóta folyó tárgyalás tarifákról beszélünk. Mindenki tudja, hogy az előttünk álló kihívás nem a tarifális, hanem a tarifáktól független akadályok, TBT, SBS eredet megjelölés, stb. Amennyiben a régi ügyekben nem tudunk megállapodni, akkor az újakban sem tudunk. Ez azt jelenti, hogy egyre növekednek a, nézeteltérések, fokozódik a protekcionizmus, zárulnak a piacok. Ez szerintem Európának súlyosabb, mint a Mercosur számára. Második és harmadik észrevétel. Az EU tagállamok ugye, több direkt tőkebefektetésük van Brazíliában, illetve Mercosurban, mint a Oroszország, Csína, Kína együttesen. Ez részvények formájában jelentkezik. Tehát amennyiben nem tudunk megállapodni, a befektetés védelmi megállapodást is meg kellene kötnünk, a hatalmas piachoz hozzá kellene férni. Ez e, létfontosságú az európai ipar számára. E, minden hónapban hatalmas német delegációk jönnek Brazíliába, ipari delegációk. San Paulo nak San Paolo tulajdonképpen a, a németeknek a legnagyobb kihelyezett bástyája ipari szempontból a globális válság miatt és a kínai konkurencia miatt a Mercosur már is inkább az USA-ra szegezi tekintetét. Ők tulajdonképpen szövetségeiseink a kínai kihívás elleni küzdelemben szabályozási kihívásokról van szó. De minél többet dolgozunk együtt az USA-val, annál inkább kialakulnak a kontinens egészére e, e, érvényes szabályok és egyebek, amelyek kihívást jelentenek az EU számára. Végezetül nagyon sok mindent tudunk tenni e, az EU-val és a Mercosurral, hogy szembenézünk a kínai kihívással. Számos együttműködési lehetőség nyílik ezen a területen, amennyiben a megállapodással nem tudunk előrelépni, akkor a jó vezetés, a jó kormányzásban is elvesztünk egy partnert. A következő 20 évben fontos lesz az élelmiszer mennyisége, minősége és ára világszerte. Fontos ugyancsak az energiakérdés, a stratégiai ásványok, a klímaváltozás, a globális pénzügyi szabályozás. Ugye itt a Mercosur és az EU természetes partner lehet ha nem egyezünk meg ebben, akkor mindez nem valósulhat meg. A magam részéről itt nem mennék tovább. Mindenképpen a megállapodást létre kellene hoznunk, de legalább egy szimbolikus gesztusra szükségünk van a mezőgazdaság területén. Köszönöm, Alfredo. Akkor Mario Cimolli a következő előadónk az ENSZ gazdasági bizottságának a vezetője, Latin Amerika és a Karib térség az ő területe. Megadom a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Valóban nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és úgy vélem, hogy ahogy a kollega mondta az imént, ez egy rendkívül kényes és fontos pillanat. Néhány tendenciát szeretnék mutatni a nemzetközi eh, kereskedelemben és nemzetközi eh, befektetésekben, amelyek hangsúlyozni fogják mindazt, amit az előbb a kollégánk mondott. Megköszönöm önöknek azt, hogy itt vannak. Spanyolul fogok beszélni, de ugyanakkor a diák angolul lesznek. Egy első elemet szeretnék bemutatni. Szeretném megmutatni, hogy milyen növekedési ütem van a Mercosur a európai növekedéshez képest. Nagyon sokszor azt gondoltuk, hogy ez a növekedési ütem egyszer csak kimúlik, eh, alábbhagy, de azt látjuk, hogy rendkívül magas az eltérés a két piac között. Van egy piac, amelyik növekedik, a kereslet és a kínálat szempontjából is. Ugyanez történik most, mint Ázsiában. Oda tettem az Európai Uniós adatokat annak, hogy annál dinamikusabban mutassuk az, hogy mekkora ez a különbség. A 2011-es évre kivetített növekedési ütem az még mindig jó. Egy kicsit kevesebb lesz, de jó növekedés lesz. Különböző adatokat mutatok itt a következő táblázatban, ami a közvetlen befektetéseket illeti, amelyik a belső piacot is mutatja a térségben. És növekednek a külföldi közvetlen befektetések. Má- Mexikóban május 4-én lesz egy fórum, amelyik ezzel foglalkozik, és brutális összegeket látunk. A kolléga mondott valamit Brazíliáról, és ezt megerősítjük. Brazil egy rendkívül erős ország, egy rendkívül erős gazdaság élén áll. Az igazság az, hogy minden azon múlik, hogy hogy játszik majd Kína. Nulláról 20 ezer millióra fog ugrani a befektetése Kínának. Egészen eddig alacsonyak voltak ezek a befektetések, és most ebben a pillanatban egyre nagyobb méreteket öltenek. ez a jelenség, és ugrok néhány diát, mert nagyon ö, koncentrálni szeretnék bizonyos szempontokra, bizonyos kérdésekre. Itt vannak a kereskedelmi indexek, látják, hogy milyen, micsoda növekedések vannak. A legfontosabb elem ebben Ázsia. Ázsia, Kína befektet, ugyanakkor felvevő piac is, nagykereskedelmi mérleget hoz, ez egy dinamikus dinamikus folyamat 6-7 százalékos éves növekedéssel. Képzeljék el, mi történhet néhány 5-10 év múlva. Óriási nagy erősödése a mm, kereskedelemnek. A legfontosabb itt és lehet, hogy ez egy általános gondolat, gondolat, de oda kell figyelni, az, hogy a közvetlen befektetés nagyon fontos. Azt látjuk, hogy Mercosurban nagyon erős a belső piac. Európában restriktív politikák vannak, Mercosurban viszont expanzív politikák vannak. Ez azt jelenti, hogy expanzív kínálattal a belső piac növekedik, és nem csak kereskedelmi szempontból van ez a növekedés. Óriási kínai befektetés, jelentős növekedésű kereskedelem és növekvő belső kereskedelem, amelyet az országok nem akarnak bántani, nem akarnak leállítani. És ez az a grafikon, amit meg akartam mutatni egy kicsit alaposabban. Hogyha megnézzük az egész csomagot, látjuk, hogy a növekedés üteme 6-7 százalékos. Azt látjuk, hogy a külföldi befektetés mennyire fontos, a kínaiak részéről elsősorban. És hogyha már megnézzük, hogy mi történik a kereskedelmi kvótákkal, amelyek itt vannak lent, a Mercosur modellt alapvetően az ázsiai gazdaságok húzzák. 6-7 százalékos növekedést indukálnak ezek a távol-keleti gazdaságok. Egy nagyon különleges esetről van szó tehát. Különböző térségek egymást elősegítik és egymást ösztönzik. Hogyha nem veszik figyelembe ezt a folyamatot, nem csak méreteiben, amelyek alapvető a kereskedelem szempontjából, a, a mindenféle szempontból, hogyha nem vesszük figyelembe, tehát stratégiailag ezt a, dina, ezt a kereskedelmi dinamikát, akkor el fogjuk veszíteni ezt az óriási lehetőséget. Nézzék meg, hogy mi történik. Kína rendkívül erős módon növeli a kereskedelmi rátáját. Európa kevésbé, de még mindig ott van a lehetőség és ugyanakkor azt látjuk, hogy a külföldi befektetés eh, növekedése még mindig erős. Tehát kereskedelem növekszik, 6-7 százalékkal lesz még mindig, hangsúlyozom, 4-5 éve immár, hogy ez eh, megmarad ez a szint, és jövőre is valószínűsíthetjük ezt a nagyságrendet. Ez azt jelenti, hogyha már nem figyelünk oda most, hat év múlva nagyon nehéz lesz a helyes irányba terelni. Elindul a saját irányába, és onnan nem tudjuk majd elterelni. És akik a legfontosabb lesznek, azok, akik a legtöbb pénzt befektetnek, akik a legtöbb piaci szeletet megragadnak a térségben. Quiero ir, quiero cerrar con las tablas de los bienes. ¿Qué es exporte? a javak, illetve a kereskedelmi termékeket szeretném bemutatni. Mit importálnak és mit exportálnak? Nézzük meg, miről van szó. A Mercosur az nem csak commoditiesról van szó, hanem repülőket, radarokat, atomerőműveket, precíziós motorokat, különböző termékeket termel, amelyekről mi nem is tudunk. Az egyik legfontosabb ebben a folyamatban az az, hogy ezt a folyamatot ne csak kereskedelmi megállapodásként lássuk szektorok között, iparágak között, hanem a szektorokon belül is. Mert hogyha megnézzük mindezt intra trade szempontjából, ez a folyamat mindkét részéről megfelelő játékteret biztosít tudományos vívmányok cseréje, tudás cseréje, ez rendkívül fontos lehet mindkét fél számára. Zárásként, tehát magas volt, és továbbra is magas lesz a növekedési ütem. A közvetlen külföldi befektetések mértéke nagyon magas ezekben az országokban. Kína meghatározó szerepet játszik eh, Dél-Amerikában, ami a nyersanyagokat illeti és a komoditizeket. Kína meg tudja venni a, a fél országot. Tehát ez eh, nagyon világos üzenet, remélem nem kell tovább magyarázni. Kínának a, a kereslete rendkívül magas, az árak növekednek, és mindennek a dinamikája azt, eh, az lesz, hogy Európa, mint szereplő elveszíti a jelentőségét, azt a stratégiai jelentőségét, amit eddig élvezett. Tehát a kereskedelmet nem úgy kell tekinteni, a kereskedelmet nem úgy kell tekinteni, mint ahogy ideig néztünk, hagyományos módon, hanem szektorok, iparágokon belüli folyamatként kell értékelni, ahol rendkívül erős mikrogazdasági kapcsolatok vannak, ahol eh, rendkívül fontos kihasználni azokat az ösvényeket, amelyek a kulturálisan és hagyományosan összekötik Európát Dél-Amerikával. Köszönöm. Panel. Köszönöm szépen. Most pedig Clive George következik a Manchesteri Egyetemről. Ő az első panel utolsó felszólalója meg is adom a szót. Szintén 8 perc áll rendelkezésére, amelyet maximum 10 percig tudunk meghosszabbítani. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a titkárságnak, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek az önök körében ma délután. Egy gyors pillanatképet szeretnék adni a fenntarthatósági hatástanulmányról, a kereskedelmi javaslatról készítettünk egy ilyet 2006 és 2009 között. A gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi hatásait vizsgáltuk meg a kereskedelmi megállapodásnak. Nos, kezdjük egy kis háttérismerettel. Mi is a fenntarthatósági hatástanulmány, és hogyan kapcsolódik ez a bizottság általános hatástanulmányi eljárásához. A kettő párhuzamosan fut, így működik ez, ugyanabból a forrásból származnak. Az általános hatástanulmányi eljárás, ami a kereskedelmet illeti, 2002-2005 között indult el. A bizottság jó pár fenntarthatósági hatástanulmányt is elkészített, illetve elindított. Az 1992-es VTO Seattle konferenciát megelőző időszakban született érvek alapján ezek nem mélyrehatóak, illetve nem mennek mélyebbre, mint a, amire szükség van ahhoz, hogy a tárgyalásokat meg lehessen kezdeni. A fenntarthatósági hatástanulmányok ennél sokkal mélyebbre hatnak, a különböző aggályokat megpróbálják orvosolni, tehát a, a társadalom, a civil társadalom és a különböző érintett csoportok aggájaira reagálnak. A bizottság nem készített hatástanulmányt, általános eljárási rend keretében ezen kereskedelmi megállapodásra vonatkozóan, hanem egyszerűen a piac hozzáféri stratégiát vette alapul, és ezt vizsgálta felül. Nagyon gyorsan szeretném összefoglalni a bizottsági hatástanulmányt. Először is fokozatos növekedést tapasztalunk Európában a munkahely teremtés területén, ez a, ezt azonban nem számszerűsítették, így aztán semmilyen konkrétummal nem tudtak előrukkolni. Pusztán a Lisszaboni ö, stratégiához járult ez hozzá, ami most az Európa 2020-as stratégiában jelenik meg. Aztán társadalmi és környezetvédelmi hatások, ezek bizonytalannak ö, minősültek, tehát úgy gondolta a bizottság, hogy nem, lenne, nem lesznek hatalmas ö, hatások ezen a területen, illetve a fejlesztési politikákat sem fogja különösebben érinteni ez a megállapodás, ugyanígy a nemzetközi társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket sem. A fenntarthatósági hatástanulmány kitöltötte a homályos foltokat, a végkövetkeztetések nagyjából hasonlóak az előzőhez, kivéve ezt a két területet, amit itt látnak. Először is úgy látjuk, hogy a mezőgazdasági területen potenciális konfliktust lehet föltárni az EU mezőgazdasági politikája, illetve az energiabiztonsági politikák között, különösen az etanol és a bioüzemanyagok bevételével. Aztán a másik kérdés, amiben nem értettünk egyet, a nemzetközi környezetvédelmi célkitűzések szerintünk itt jó pár konkrét hatással járhat a megállapodás. Gyorsan egy-két szót a mezőgazdaság liberalizálásáról. Azért nem értettünk együtt a piacra bejutással kapcsolatos tanulmányal, mert itt ezt nem is említették meg a 2007-es stratégiában. Igazából csak arra összpontosítottak, hogy mit nyer Európa a tárgyalásokból, és nem szóltak semmit arról, hogy mit kell adnia Európának cserébe. Ezt, ezért kritika érintette a bizottságot. Azt hiszem, hogy itt már némi változás történt. A bizottság is tisztában van azzal, hogy cserébe adnunk kell valamit. Nézzük, az általunk elkészített tanulmány átfogó tanulmány volt, konzorcium keretében történt, különböző akadémiai és tudományos szervezetek vettek ebben részt. Kálkölcsó Van együtt dolgoztunk, a Bécsi Egyetem a kereskedelmi megállapodások modellezésével foglalkozik. Egy-két számot szeretnék megemlíteni. Joe modellje egy-két számot vetett fel az előnyök tekintetében. Hogyha megnézzük a komparatív előnyt a gazdasági kérdések területén, akkor azt látjuk, hogy elég kicsit a szám, már ami Európát illeti, mondhatnánk, hogy teljesen minimális 0,06 százalékról van szó. A Mercosur országok esetében ez nagyobb. Argentina, Uruguay esetében nagyjából ugyanezt a számot tapasztaljuk, Venezuela esetében kis csökkenést látunk, Paraguay esetében pedig emelkedést, és ennek megvannak a konkrét okai. A Paraguay gazdasági és Európai Uniós korlátok kapcsolata miatt. Tehát azt látjuk, hogy az eredeti tanulmány nem veti föl ezeket a versenyképességi kérdéseket ezen szolgáltatási területeken, illetve árucik területeiken amikor a Mercosur országokkal preferenciás kereskedelmi megállapodásokat szeretnénk megkötni. Mi ezt szeretnénk számszerűsíteni, jobban, mint ahogy ezt a bizottság tette. Mi pusztán annyit mondunk, hogy ez hozzá fog járulni a Lisszaboni stratégiához és az Európa 2020-hoz, de nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy ez milyen mértékű lesz. A gazdasági hatásokat azonban egyértelműen látjuk, ez a kicsi mértékű azt hiszem, hogy a gazdaság struktúráját kell megváltoztatni az egyenlet mindkét oldalán. Itt nagyobb számokat látunk. Van egy-két kérdője, hogyha elolvassák a jelentést, amelyet készítettem, akkor ez világossá válik. A számok nagyjából mutatják a nagyságrendeket. A gépjárműipar mellett van egy nagy kérdője, látni fogják, hogy mire is utal ez egy nagyon is nemzetközi iparágról van szó, amely a globális beszállítóktól függ nagy mértékben, tehát itt látják a két oldal adatait, az EU ennél kevesebbet nyerne ebből, kevesebb, mint 1,5 százalékot, Brazília pedig kevesebb, mint mínusz 24 százalékot, de ez egyértelművé teszi azt, hogy a Mercosur országok miért nem szeretnék ezt a gépgyártási ágazatot liberalizálni, Számukra fontos az, hogy diverzifikálják a gazdaságukat, és és inkább specializálódjanak. Aztán látjuk a számokat az európai mezőgazdaság területén, látjuk, hogy egy teljes körű liberalizációs megállapodás mire jutna, mire vezetne. Körülbelül 5%-os csökkenést tapasztalnánk a mezőgazdasági termelésben, ez elég döbbenetes, hogyha megnézzük a Mercosur oldalt. Azt látjuk tehát, hogy a szociális és gazdasági, gazdasági hatások főleg ennek eredményeképpen jelennek meg. A társadalmi kérdések eléggé logikusak, a mezőgazdasági foglalkoztatásban csökkenést tapasztalnánk, a jelenlegi tendenciákat megerősíti, és lehet, hogy kiegészítő támogatási programokra is szükség lenne. Sokkal nagyobb hatást tapasztalunk a Mercosur oldalán, hiszen itt elég negatív dolgokkal is számolnunk kell, mint például a kényszermunka, ott van a szarvasmarha ágazat, próbáltak, próbálták megoldani ezt a kérdést, de hát azt hiszem, hogy itt még nehezebb lesz a probléma megoldása. Aztán a fő javaslatunk arra, hogy segítsünk a Mercosur országoknak ezen problémákat megoldani, ez az, hogy, hogy bevegyük őket a fenntartható fejlesztési fejezetbe, ami együttműködési megállapodást jelent, illetve támogatást, nyújtást számukra. De tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ez az ő gondjuk, nem a mi feladatunk az, hogy az egyes országokban milyen hatása lesz ezeknek a megállapodásoknak. Ugyanezt látjuk a környezetvédelmi kérdésekben. Európa, Európában ez minimális hatást, vagy elég csekély hatást váltanak ki. A Mercosur országokat jobban érinti. Nekünk mire kell összpontosítanunk? Nos, az, amire globális szinten is oda kell figyelni, ez pedig a globális biodiverzitásra kifejtett hatás, illetve az éghajlatváltozásra kifejtett hatás. Nem lehet látni, hogy pontosan milyen eredményekkel kell itt számolnunk, milyen következményekkel. Nézzük. In the Amazon. A Lula kormánya sok sikert, sikert könyvelhet el, ezen a területen, és arra számítunk, hogy folytatni is fogják ezeket, de hogy sikerül-e megoldani ezt a problémát, az egyáltalán nem biztos, és nem tudjuk, hogy a jövőbeli brazil kormányok milyen politikát fognak folytatni. Pusztán annyit tudunk, hogy az erdő pusztulás folyamatban van, és ez a kereskedelmi megállapodás nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez tovább folytatódjon. Ez részben a mezőgazdasági ágazatnak köszönhető, de részben a bioüzemanyagok ágazatának, hogyha a további termelés az erdők elvételéhez vezet, illetve ebből adódik. Összességében ennyit tehát. A legfontosabb számunkra, hogy a képviselők tisztában legyenek a mezőgazdasági, energiabiztonsági potenciális konfliktus területekkel, illetve hogy milyen globális hatással lennének ezek a megállapodások. Hogyha részletekre kíváncsiak, a bizottság weboldalán ezeket megtalálják, illetve én is rendelkezésükre állok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor az első panelhoz megnyitom az eszmecserét. Rövid kérdés és válasz blokk következik. A meghallgatásnak az a lényege, hogy meghallgassuk a meghívott szakértőket, és nem az, hogy észrevételeket tegyünk, kommentáljuk az elhangzottakat. Úgyhogy ezt kérem, szíveskedjenek megfontolni, és a lehető legrövidebb formában feltenni a kérdéseket. A a kérdésekre és a válaszokra megkötjük az időt. Pablo Holba az első ő, ő, felszólunk. Köszönöm szépen, elnök úr, meghallgattuk a kollégánkat. Az, az, hogy ez az egyezmény, amit készülőben van, az az egyik legambiciózusabb, amivel eddig dolgozunk. Nem csak azért, hogy mekkora méretű, horderejű ez a megállapodás, hanem azért, mert rendkívül érdekes témákat vet fel. Mercosur nagyon fontos szereplője a világkereskedelmének. Hallgat, meghallottuk azt, hogy milyen veszélyekkel jár ez, az élelmiszer és mezőgazdasági szektort rendkívül mértékben veszélyeztetné egy ilyen megállapodás sokak szerint. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy ennek a megállapodásnak az előnyei jóval nagyobbak, mint a hátrányai. Tehát úgy gondolom, hogy széles körben kell tekinteni a kérdést, keressük meg azokat a módokat, ahogyan segíthetünk a mezőgazdasági iparágnak, de figyelembe kell venni, hogy ezek a hátrányok rendkívül csekélyek az előnyökhöz képest, hogy nehogy emiatt akadjunk el, nehogy emiatt ne folytassuk a tárgyalásokat. Úgy vélem, hogy politikai határozottság kell. Lesznek nehézségek, lesznek politikai nehézségek. Európában is, Argentinában is kell viszont a politikai józanész, a politikai határozottság ahhoz, hogy legyőzzük ezeket a problémákat. Egyértelmű, hogy Dél-Amerika Kína felé tekint, és Kína és Dél-Amerika felé tekint. És valószínűleg azért tekint Dél-Amerika Kína felé, mert látja, hogy Európa nem törődik Dél-Amerika érdekeivel, e, e, e, Európa nem tud egy megfelelő választ nyújtani. Mm, már pedig ők elsősorban ránk tekintenének. Tekintsünk erre a lehetőségre. Nem csak arra, hogy közelebb kerüljünk Dél-Amerikához, egy olyan kontinens ez, Eh, amelyik meghatározó, és hogy közelebb kerüljünk Kínához is, amelyik a világ gazdaságának az egyik legerőteljesebb motorja. Tehát óriási lehetőségeket rejt ez a ö, megállapodás. Aki akar, az ö, ö, meg is teheti. Az, ezt hallottuk már itt az előadások során, amikor megérkeztem ide a parlamentbe az első Eh, az első ciklusomon, az első, amit hallottam, az, hogy mennyire elutasítják a Koreá, Koreával való kereskedelmi megállapodást. Legyőztük azok a nehézségeket, és remélem, hogy ugyanezt történik majd a Mercosurral kapcsolatos témában. Menendez úr a, szocialistáktól. Köszönöm szépen, elnök. Úgy vélem, hogy az előadások kiválóak voltak mindhárom előadó részéről, spanyolul úgy mondják, hogy kézzel fogható igazságokat mondtak. Sokszor olyat is mondtak, amit szívesebben mások elf szerettek volna felejteni. Pablo Salva kollega is kiemelte Kína szerepét, ahogy Csimoli úr előadásában is kiemelte, hogy Kína már elszállítatta a félhegyet, és nagyon szívesen adták át a hegyet a dél-amerikai országok, a Mercosur országai Kínának. Önök tudják azt is, hogy Chile, Peru, Kolumbia, Mexikó egyre inkább tekintenek a csendes óceán térsége felé, Kína felé. Sőt, Mexikó az egyik olyan ország, ahol a legnagyobb mértékben van jelen Kína. Kína ugyanis leharapja azt a piacot, ami eddig hagyományosan Amerika uralma alatt volt. Kína tehát rendkívül erőteljesen lép fel az országokban, a térségben. Ezek az országok tehát nem csak tekintenek távol-kelet felé, hanem mozognak és lépnek is, cselekednek, és rendkívül okosan cselekednek a saját szempontjuk szerint. Kína egy óriási hatalom, ezt tudjuk, ezt nem szabad elfelejteni. Kína gazdasági hatalom, immár a második világhatalom gazdasági szempontból, ugyanakkor egyre erőteljesebben lép föl, ami a külpolitikát illeti, a külkapcsolatokat illeti. Nagyon jól csinálják a dolgukat a kínaiak. Ugyanakkor a saját véleményem szerint ezt azért tehetik meg, mert Európa rendkívül mértékben elhanyagolta ezeket a kapcsolatokat a térségben. Európa nagyon sokat kockáztat most. Csimali úr már kiemelte ezt, hogy Mercosur és Brazília nem csak mezőgazdaságról szól, ez egyértelmű, de hát az Európai Unió sem kizárólag csak mezőgazdaság. És most nevetségessé tesszük magunkat a mezőgazdaság témája miatt, és tisztelem a mezőgazdaságot, tehát ezt ki kell mondani. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ha nem dinamizáljuk, és nem írjuk alá ezt a megállapodást Mercosurral, akkor elsősorban az európai gazdaság fogja megsínyleni, Kína egyszerűen learatja majd a babérokat, és eh, arany, eh, ez is tálcán kínáljuk neki ezeket az eredményeket. Akkor olyan felszólalóknak adom meg a szót, akik nem tartoznak az előbbi parlamenti csoportokhoz. Mrs. McGuinness a következő. Nem sértődök meg, elnök úr, hogy nem jól mondta a nevemet. A mezőgazdasági bizottságtól jöttem. A parlamenti kereskedelmi bizottságnak elmondom, hogy köszönjük ezt a mai lehetőséget, köszönöm az előadóknak. Nyitott gondolkodással jöttem ide, három előadást hallottunk tényekről, és ez megerősít abban, ahogyan beléptem a terembe, aggályokkal telve hallottuk, hogy az európai mezőgazdasági lobby nagyon erőteljes. Azt kell mondanunk, hogy azonban az érvelése ennek a lobbynak nagyon erős. Az Európai Unióban létezik egy közös agrárpolitika, élelmiszerbiztonsággal és területi egyensúlyjal foglalkozunk, nagyon fontosnak tartjuk ezeket. Ezeket mindenképpen tudomásul kell venni, amikor kereskedelmi megállapodásokról beszélünk. Meg kell vizsgálnunk, hogy min, mit nyerünk, mit vesztünk. A legutolsó előadás kapcsán Ugye, ha a saját gondolataimat nézem, meg kell vizsgálnunk, hogy mekkora előadó, előnyökkel jár ez az európai polgárok számára, de e, ez talán e, megváltoztathatná a bizottság álláspontját is, de nem látom ezeket. A, ki, a kis és közép méretű e, farmerek nem csak élelmiszert állítanak elő, hanem számos szolgáltatást is az utolsó előadásban különféle aggályokról hallottunk. Mi magunk egyébként nagyon aggódunk a klímaváltozás következményei miatt is. A közjó biztosítása szempontjából fontos, hogy támogatást nyújthassunk a európai farmereknek. A klímaváltozás viszont globális szinten eh, okozza a károkat, egy holisztikus hozzáállást kellene eh, tanúsítanunk. Eh, a mezőgazdasági és környezetvédelmi biztos nem régen aláírt egy megállapodást. Ez örömteli, holisztikusan, átfogóan kell szemlélnünk a lehetőségeket. És elnök úr, még valami szerintem fontos hogy a mezőgazdasági kérdés nem csupán blokkolja a dolgokat, hanem kockáztatjuk az élelmiszerbiztonság kérdését. Kína védi az élelmiszereit. Nekünk is ezt kell tennünk. Elnök. Csikao Tisao, elnézést, hogyha rosszul eh, ejtem ki a nevét. A eh, membră în Comisia INTA, eh, dar Köszönöm szépen, nem vagyok az INTA szakbizottság tagja. Membra a delegáciai Mercosur. Tehát nem vagyok az INTA szakbizottság tagja, azonban az EU-Mercosur delegációnak tagja vagyok. És mivel a következő Türkisz héten Brazíliába látogatunk, ezért mindenképpen szerettem volna részt venni ebben a vitában, más kollégákkal együtt. Támogatom az EU-Mercosur megállapodást, Szerintem egy feltörekvő, érdekes régióról van szó az Európai Unió szemszögéből, és remélem, hogy bármilyen félreértések legyenek is a mezőgazdaságot, illetően megoldást találunk majd. Kérdést szeretnék föltenni, azért, mert elhangzott, hogy potenciális konfliktus létezik az EU és Mercosur országok között az energia területén. Hogyha jól értettem, az előadó a bioüzemanyagokra utalt. Ezt a témát említette meg véleményem szerint. Az Európai Uniónak nem csak szűk energiacélkitűzései vannak, hanem az energia és éghajlat változási célkitűzéseinket szeretnénk egymással karöltve megoldani. Nem szeretnénk, hogy az ősertők elpusztuljanak, és ez legyen az ára annak, hogy több bioüzemanyagot termeljünk. A tárgyalások során az Európai Uniónak ragaszkodnia kell a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődéshez. Köszönöm szépen. Szala Franka úr, szót kér? Elnök úr, köszönetet szeretek mondani a három előadónak ezt a eh, makrogazdasági bemutatást. Látjuk, hogy milyennyire sürgős a helyzet más eh, területeken is abból kell kiindulni, hogy eh, a mezőgazdaságban 99,9%-os liberalizációról van szó, és meg kell találni az egyensúlyt a között, amit azt mondunk, hogy legyen szabad kereskedelem, másik oldalról meg megvédjük a saját piacainkat. Dao úrnak tennék fel egy kérdést, mert dolgozott ebben a témában, hogyha a 20 hogy az Európai Unió milyen mértékben fogja tudni kezelni ezt a 13,75%-os veszességet, amit ő rámutatott, amennyiben ez a megalapodás életben lépne. Elnök úr, a második kérdésem az, hogy milyen módon lehet összeegyeztetni a, a aszimetriákat a két gazdaság között, milyen módon lehetnek kompenzatív, kompenzáló intézkedéseket bevezetni. Látjuk, hogy mert az, az Európai Unió a az Európai Unió a Mercosur kiviteleknek a 20%-át képviseli, viszont Európának a Mercosur csak az 5%-át jelenti. Tehát ezek az adatok egyértelműek. Tehát elemezni kell, hogy milyen kihatások lehetnek a mezőgazdaságra, az európai mezőgazdaságra, és meg kell nézni azt, hogy milyen módon tudjuk ezeket a nehézségeket kompenzálni, figyelembe véve, hogy 13%-os vámok vannak a mezőgazdasági termékekre, illetve 35%-os vámok vannak a gépjárművekre oda kell figyelni, tehát, és úgy vélem, hogy mindenképpen globális szempontból kell ezt megközelíteni. Köszönöm. Akkor a bizottság tagjaihoz térek vissza, lezárjuk ezt az eszmecserekört az európai baloldaltól adok szót. Köszönöm, nagyon érdekes és kihívásokkal teli ez a téma. Úgy gondolom, hogy a Mercosur EU kereskedelmi e, e, megállapodásnak nem minden aspektusát tudjuk megtárgyalni itt és most a mai napon. Gondolom, hogy e, érdemi mélységben fogjuk itt vitatni majd később a témát. Kína, mint veszélyforrás. Most azt halljuk, hogy új piacok jelentkeztek, Kína, majd India, mint egy szekundérpiac. piac ez azt mutatja, hogy kölcsönös partnerkapcsolatokra kell építenünk. Az Európai Uniónak nem kérni kell, hanem felajánlani valamit, hogy megfelelő partner lehessen ezen országok kapcsolatában az érintett országok ugye szabadon választják meg, hogy kivel tárgyalnak, de vannak globális problémák, ez az ő jövőikre is kihat, a kínai, az európai, meg az észak-amerikai térség jövőjére is kihangzik, kihat. Egyetértek kollégákkal hogy pozitív hozzáállást kellene tanúsítanunk, és tető alá kellene hoznunk ezt a bizonyos kereskedelmi megállapodást. Tehát mert ha ez így van, akkor azt is tisztán kell látnunk, hogy mindez mit jelent a számunkra. A második észrevételem a mezőgazdasági kérdés. A bizottsághoz adresszálom a kérdést. Gondolkoztak-e már azon, hogy, hogy bizonyos kompenzációt adjanak a mezőgazdaságban dolgozó farmereknek? az Európai Unión belül, hogyha ezen az úton megyünk. Vagy netán egy védzáradékot kellene beépíteni a megállapodásba? Még egy téma. Ugye a kompenzáció mm, részleteit a szakemberekre kellene bízni, de vannak kiegészítő elemek, Paragvának, Urugvának, stb. Tehát a régiótól függ a Mercosurt régióként kell kezelnünk? Meg kell vizsgálnunk, hogy a, növekvő kereskedelmi kapcsolat hogyan hat ki Brazília és a többi ország gazdaságára. Ezen felül pedig az állampolgárok jövedelmi viszonyainak a hatásait is fel kellene vizsgálnunk. Sajnálom. Elfelejtettem elmondani, eh, hogy kollégánk a latin-amerikai kérdések szakértője. Úgyhogy akkor eh, most a válaszok eh, ideje következik. Ugyanebben a sorrendben indítunk. Valadáó úr lesz az első hozzászólónk. Kérem, fegyelmezzük saját magunkat. Három percet adok önnek, uram. Maximum plusz egy perccel. Salafranca repeat his question, but I didn't understand it. Szeretném, ha Salafranca úr megismételni a kérdését, mert nem értettem. Az első kérdés a bioüzemanyagokra vonatkozott. Azt hiszem, hogy Brazíliáról és a többi országról is szólnunk kell. Mi, mi, miről van szó a kukoricáról és a búzáról ezen kívül, Brazíliában pedig a cukorrépát használják, tehát egy, hogyha a nád cukorból egy egységet veszünk, akkor kilen, kilenc, kilenc egységnyi üzemanyagot kapunk, ugyanez a kukoricánál 14 tizednyi egység. Második megjegyzés, a brazil bioüzemanyag gyártás kevesebb, mint a, me, a mezőgazdasági területek kevesebb, mint 1%-át érinti Brazíliában mintegy 2400 kilométerre helyezkednek ezek az amazoni ős, esőerdőtől. Tehát nagyon nehéz azt gondolni, hogy ha megduplázzuk, megtriplázzuk ezt a területet, akkor az bármilyen módon is érinteni az amazoni esőerdőt. Tehát teljesen őrült gondolat lenne az, hogy cukornádot ültessen az ember az amazoni őser, esőerdőbe. Tehát egyszerűen nem is értem ezt az érvet. A tényeket kell megnézni, a számokat kell megnézni. Aztán a második megjegyzés. Brazília az egyik legnagyobb olaj és gáz termelő lesz a világon a legutóbbi felfedezések miatt. Az előrevetítések azt mutatják, hogy az olaj export kapacitás a következő 20 évben Szaudarábia és Irakot követően Brazília harmadik helyen fog elhelyezkedni, tehát hatalmas lehetőség kínálkozik itt az európai együttműködésre, arra, hogy kiegyensúlyozottabb függőség alakuljon ki, hiszen most Európa az orosz gáztól függ energia tekintetében, tehát itt egy kis egyensúlyt lehetne kialakítani. Nagyon sok a közös teendőnk, ugyanez a helyzet a foszilis tüzelőanyagokkal. Mi a helyzet a Mercosur állampolgár jövedelmével? Hatalmas hatást fejt ki a megállapodás erre a területre. Tehát nem, nem a, a hatalmas jövedelem nem a kereskedelmi megállapodásoknak köszönhető, hanem a gazdaságnak. Ezért jó lenne egy kicsit mélyrehatóban nézni a jóléti modelleket, hiszen bármilyen kereskedelmi megállapodás esetében, ha ilyen modelleket készítünk, akkor nagyon kicsi eredményre jutunk, kicsi statisztikai számokat látunk, hiszen nem, statiszt, statiszt, nem statikus hatással kell számolni, hanem dinamikus hatással, ahogyan ez elhangzott, amely nagyon sok lehetőség előtt megnyitja az ajtót. Ez a valós hatás. És még egy utolsó megjegyzés a mezőgazdaságot illetően, hogyha megkérdezzük a brazil mezőgazdasági lobbit, Mindannyian azt mondják, hogy nem ellenzik a kis és középméretű mezőgazdasági vállalkozásokat Európában, sőt, ezt támogatnák. Nem ezzel van a probléma, hanem a nagy cégekkel, a nagy vállalkozásokkal, akik eltorzítják a versenyt. versenyt. Hogyha megnézzük a gabona, illetve búzatermelőket, akkor azt látjuk, hogy verseny, versenyképesek, és mégis támogatást kapnak. Ezzel a problémával kell megküzdenünk. Nagyon sok példát mondhatnánk. Ott az élelmiszerbiztonság, a Mercosur mezőgazdasági ágazata készen áll arra, hogy nagyon sok engedményt tegyen, nagyon sok dolgot elfogadjon, de hát valamit kell kapni cserébe is, hiszen hogyha a mérleg másik serpenyőiben semmi nincs, akkor felesleges leülni a tárgyalóasztalhoz. Ez a gond. Igaz, lesznek problémák, de, és bocsánat, itt az elnök átveszi Köszönöm, Mário. Mário Simoli úr. Jó, angolul beszélek. Két dologra térni ki. Az egyik a holisztikus megközelítés. Szerintem igaz, valóban. A fiam Pádovában tanul ö, környezetvédelmi tanulmányokat. Mindig kérdezi, hogy mi történik az Amazonas vidékén. Amazónia hatalmas terület, egyébként nagyon fontos, hogy az Amazonas megmaradjon, de a páduai egyfőre jutó jövedelem 3000 euró per fő körül van, Amazoniában, hogyha nem tévedek, akkor maximum 300 euró körül van személyenként. A Mercosur tagállamai államaiban a termelékenységet kell növelni. Nem fogják megvárni az Európai Uniót, muszáj, hogy növeljék a termelékenységet, mert így nőhet az egyfőre jutó bevétel mondhatjuk, hogy a cukor az egy akadály. Jó, de például beszélhetünk a szellemi tulajdon jogakról, aztán a technológia transferéről. Tehát nagyon fontos, hogy együttműködjünk. Hogyha nem egyértelmű, hogy ezen országokban ha a termelékenységet növelni akarják, akkor technológiára van szükségük. Ugye nem tudnak várni 20 éven keresztül. Most, azonnal kell. A környezetvédelmi kérdések mindig megmaradnak, azonban itt van a lehetőség, hogy a technológia transfer segítségével tovább lépjünk, megalapodjunk. A másik, a dinamika a kérdése. Ugye kereskedemen belüli kérdésekről van szó. Hogyha eh, belegondolunk, hogy miről szól a kereskedelem, eh, hogy ugye van a gépgyártás, meg a mezőgazdaság. De azért ezt mélyebben kell megvizsgálnunk. Hatalmas lehetőségek vannak eh, az intratrade, de belül tulajdonképpen a gépgyártásról a szolgáltatásokig hatalmas lehetőségek nyílnak. Át kell gondolni azt, hogy a kereskedelmen belüli eh, iparági lehetőségek hogyan alakulnak. Mi például, eh, illetve önöket aggasztja a környezetvédelmi kérdés, őket is aggasztja. De nyilván, hogyha technológiát akarják, akkor a szellemi tulajdonjogokra is gondolni kell. Vannak egyéb területek, ahol ugyancsak együtt tudunk működni, de amit mondtam, az egy nagyon fontos kérdés. Végezetül pedig. A, a versenypolitikának a szabályozása. Ez is nagyon fontos a kereskedelem területén a Mercosur tagországok rendszerei eltérőek. Azonban Kínában és más országokban nem, nem érdekli az embereket, hogy hogy szabályozzák ezeket a versenyfeltételeket. Ők jönnek, hogy vásároljanak. Hogyha önök belépnek a játékba, akkor, ahogy a spanyol mondja, a lapokat leosztották önöknek itt van a lehetőségük. E, ne, e, ne úgy vizsgálják a kérdést, hogy a mezőgazdaság kontra e, gyártás vagy gépgyártás, hanem egy újfajta gondolkodásmódot kérünk önöktől. Köszönöm a figyelmüket. Harmadik és utolsó válaszadónk Clive George. Uh, Köszönöm szépen. Rövid választ szeretnék adni az elhangzottakra, illetve a román képviselő asszonynak is szeretnék választ adni. Igazából nem látok semmi olyat, ami meggyőzne. Meggyőzne arról, hogy valóban meg kell kötni ezt a megállapodást a Mercosur országokkal azért, hogy fennmaradjon a hosszú távú kapcsolat. Már eddig is nagy a kereskedelem volumene, hallottuk a számokat, tudjuk a statisztikát, és elég nagy, óriási a beruházás mértéke ezekben az országokban. Tehát semmi nem mutat arra, hogy mindez megszűnik és eltűnik akkor, hogyha nem kötjük meg ezt a megállapodást. Nem mondhatjuk azt, hogy pusztán azért, mert Kínának jól megy, nekünk is kell valamit tenni. Kína nagyon sok okból jó eredményeket mutat, és ennek nem csak a Mercosurhoz van köze. Ami a mezőgazdasági kérdést illeti, illetve a Mercosur mezőgazdasági technológiáit és ennek az éghajlattal kapcsolatos aspektusait. Nagyon jó kutatási kutatási központjaik vannak, eredményeik vannak, nem hiszem, hogy sokat tanulhatnának tőlünk ezen a területen. Cukornettermesztés az Amazon területén, hát persze, erre nincs szükség. Két kutatási intézmény is foglalkozott ezzel, mezőgazdaság és bioüzemanyagok témájával. Természetesen szarvasmarha tenyésztés folyik, és nem pedig cukornát termesztés, ennek köszönhető az erdő pusztítása. Ez pedig a, érintheti a szója, szója termesztést, és azt hiszem, hogy itt megvan a veszély lehetősége. Itt, itt hatalmas termelési növekedéssel számolhatunk, de a fő veszély a szarvasmarha ágazatból adódik, illetve a bio, bioüzemanyagokat is érinti, ami pedig a román kérdést illeti, és kiegyensúlyozott megközelítését. Nos, azt látjuk, hogy a bioüzemanyagok tanulmányozása során megvizsgáltuk a bizottsági stratégiát, amely pár évvel ezelőtt állt föl. Nagyon fontos és jó munkát végzett a bizottság. A következő megközelítést javasolják, kiegyensúlyozott megközelítést, ez pedig azt jelenti, hogy az import és a saját termesztés egyensúlyát hangsúlyozzák. Ez, ezzel egyetértünk, pontosan erre a stratégiára van szüksége Európának. Köszönöm. Köszönöm, ez lesz a, ezzel lezárjuk az első panelt. Azt kérem a vendégeinktől, hogy maradjanak itt, hiszen majd a legvégén az Európai Bizottságnak adom meg a szót, hogy reagáljon a meghallgatásra. Remélem, hogy lesz még idejük arra, hogy végén ismét választ adjanak a kérdésekre. Lássuk a második panelt. Először, ezért kicsit szigorúbb is leszek. Először is Viktor Klimának adom meg a szót, aki Ausztria miniszterelnöke volt, és most a Volkswagen dél-amerikai gyártásának vezetője. Meg is adom önnek a szót. Eight minutes, please. percben. For the invitation, I really, uh, Köszönöm szépen a meghívást. Megpróbálok valóban eleget tenni a kérésének. Meggyőződésem, hogy némileg hozzájárulhatok ehhez a mai meghallgatáshoz, mert érzelmileg nagyon pro-európai vagyok, hiszek az integráció előnyeiben, és több mint tíz éve Dél-Amerikában élek. Remélem, hogy Dél-Amerika kihasználja lehetőségét, és véghez viszi a regionális integrációt, autonóm, politikailag és gazdaságilag integrált szereplője lesz a világnak és az európai kapcsolatoknak. Európában tavaly májusban kimondtuk, hogy ez az utolsó lehetőség a tárgyalásokra. Mindenki egyértelműen látta, hogy eddig kudarcot, kudarcot vallottak a tárgyalások, és most itt van ez az utolsó lehetőség, hogy megragadjuk az esélyt. Nagyon sok nagyon nagymértékű beruházást tapasztalunk ez, ezen a területen. 180 milliárd eurós az európai beruházás ebbe a régióba. Hétfőn találkoztam Mikhail Trével, a gépjármű lobby elnökével, a különböző autócégek összefogó szervezet vezetője brazil, argentin termelőktől nem szeretnénk exportálni az európai piacra, és nem félünk az Európából érkező importtól sem. A, mások a gépjárműveink, legalább 5 személyes autókra van szükség, 250 literes tankra, és egy 50 literes eh, etanol tankra, hiszen nincsenek 30 kilométerenként töltőállomások. De nagyon reméljük, hogy az EU és a Mercosur között megszületendő megállapodás stabilitást hoz. Ezt várjuk tőle. Stabilabb intézményi kereteket, stabilabb játékszabályokat és jobb tervezési lehetőséget. Engem igazából nem érdekel az, hogy 1,2%-kal nő ez vagy az, vagy sem. Nekünk, európaiaknak, európaiaknak ez a lehetőségünk. Dél-Amerika növekszik, növekszik a népessége, növekszik a gazdasága, és emellett két előnyel is rendelkezik. Nincsenek etnikai ö, és vallási konfliktusok Dél-Amerikában, és ez nagy előny más feltörekvő piacokkal szemben, illetve már levontuk a demokratikus tanulságokat, következményeket, és stabilak a demokráciák. A makrogazdasági politikáinkat pedig megváltoztattuk az elmúlt tíz esztendőben. Most senki nem, egyik ország sem fog rövidtávú finanszírozásba fogni azért, hogy a válsággal felvegye a harcot, nem stabil háztartásokat szeretnének, és a Maastrichti híres hírhet Maastrichti kritériumoknak eleget tesznek. Ezen kívül The answer of all countries of globalization is to look for friends. Nagyon jól tudják, hogy a globalizációnak az egyik előnye a, a regionális együttműködés. Ez Dél-Amerikában meg is fog valósulni. Az új évtized elején láttam, hogy az USA felvette a kapcsolatot Uruguayjal, és így tovább láttuk az alakuló kapcsolatokat. Egyértelmű, egyértelműen látszott az, hogy az USA milyen irányba halad. Remélem, hogy ez a regionális integráció megvalósul, és ez autonóm, politikailag és gazdaság autonóm integráció lesz, és remélem, hogy mi európaiak ezt megértjük, támogatjuk, és segítünk majd ezeknek az országoknak abban, hogy folytassák ezt a fejlődést. A mi integrációs hibáinkat nem kell újra elkövetniük. Tudjuk, hogy van parlamentjük, de nincs bizottságuk, vannak még hiányosságaik, nincs egy Mercosur architektúra, stabil szabályokkal, hogy megvédjék az Uruguay Paraguayhoz hasonló kisebb országokat az argentinok vagy a brazilok ellen, akik ugye nagyobbak. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de nekünk, politikusoknak fel kell fognunk meg kell értenünk azt, hogy politikai szempontból mi az, ami Európa számára fontos a globális világban. Döntést kell hoznunk, és ebbe az irányba kell lépnünk. Hogyha csak Amerikával és Kínával lesznek kapcsolataink, az nem helyes. Nem csak érzelmeit, érzelmeket szeretnék, nem csak azt, hogy 40% a, az olaszoknak, spanyoloknak, nem tudom kiknek útlevéllel rendelkezik. Nem csak érzelmeket szeretnék, hanem egyértelmű regionális integrációt szeretnék látni, amelyet támogat Európa. Én vagyok a nagy európai cégek szervezetének elnöke itt Dél-Amerikában. Szükségünk van erre a megállapodásra, méghozzá mielőbb. Nagy hátrányokkal kell számolnunk, hogyha ezúttal is kudarcot vallunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Juan Moreno következik aki az Európai Szakszervezeti Szövetség képviseletében van itt, illetve az ECOSZOKot képviseli. Gazdasági és Szociális Tanács képviselő. Juan Moreno úr, a, megadom a szót. Köszönjük szépen, hogy megkaptam ezt a lehetőséget igazából nem, talán nem egyértelmű, hogy a szakszervezetek nagyon is odafigyeltek ezekre a tárgyalásokra. Az elején nagyon sokat dolgoztunk ebben. Mi a 99 Riói csúcsban elhangzottak, ha elhittük, amikor aztán sok-sok évvel ezelőtt a biztos úr is azt mondta, hogy a tárgyalás Mercosurral a az EU külpolitikájának az első prioritása, és látjuk azóta, hogy nem csak, hogy nem teljesült ez, de mi annak idején ezt elhittük, és ennek alapján cselekedtünk. Kapcsolatokat vettünk föl az ottani szakszervezetekkel, és nem abban maradtunk, hogy nem fogunk odaállni minden egyes tárgyaló mögé, és megtapsolni, amikor lezárnak bizonyos témákat, hanem úgy gondoltuk, hogy mi kívülállók, megfigyelőként fogunk követni, fogjuk követni az eseményeket. Vannak mozgalmak és csapatok, amelyek tiltakoznak, mert részt akarnak venni a tárgyalásokon. Mi viszont nem, mi úgy gondoljuk, hogy nem, amik Eh, asztalunk, eh, és úgy gondoljuk, hogy szakszervezeti szempontból nem is gyümölcsöző. Mi úgy gondoljuk, hogy sokkal többet érünk el, hogyha közelről követjük a fejleményeket, és eh, ragaszkodunk ahhoz, hogy konzultáljanak velünk minden egyes fejezetet, minden egyes kérdés, ami minket érint. Nagyon sok kérdés, ami az Európai Unióban elhangzik, úgy vejük, hogy sok sokkal fontosabb, mm, hogy a civil társadalomban fölvegyük a kapcsolatok, és meghallgassuk őket. Legyenek ők vállalkozók, mezőgazdasági dolgozók, szakszervezeti vezetők, vagy bárki. Mi nem voltunk elégedettek az első szakasszal, ami a részvételünket illeti fogadtak minket minden egyes alkalommal, amikor kértük, nyilatkozatokat tentünk, egy eh, szociális munkaügyi fejezetet dolgoztunk ki, amelyet eh, nagyra értékelték azok, akik elolvasták, követtük a tárgyalási fordulókat, és elégedetlenek vagyunk az eredménnyel. Annak idején, amikor megszakadtak a kapcsolatok, három vagy négy pontot fogadtak el az összes kéréseink, kérésünk közül. Ez azt jelenti, hogy a kéréseink csak csekély mértékben találtak támogatásra. Mi elégedettséggel kaptuk meg, értük, fogadtuk azt, hogy újra folytatják a tárgyalásokat. Azt hallottam, hogy elhangzott itt a teremben, hogy Dél-Amerikában sokkal inkább tekintenek más eh, világrészekre, és jó magam, és azt kell, hogy mondjam, hogy az európai kereskedelem felelős személyei nem tekintenek Dél-Amerikára, mint egy kiemelt térségre. Az első felszólalások, amikor átveszik a saját tisztségüket, ezek a felelős vezetők nem szóltak Mercosurról. És ez figyelemre méltó. Ugyanakkor úgy vélem, hogy most el kell hinni, hogy az európai elnökök és vezetők Madridban, Mercosur részéről és EU részéről is valóban akarnak eredményeket, és ez nagyon fontos. Most nem akarom kiemelni a követeléseinket, úgy vélem, hogy ezt más csatornákon is el tudjuk juttatni önököt. Egyszerűen csak nem akarjuk, hogy a fenntartható fejlődés váltó pénz legyen. Ezek olyan követelményeket tartalmaznak, amelyek minimális követelmények, és ezeket már egyszer elfogadtuk. Tehát nem akarjuk, hogy erről lemondjunk eh, valamilyen más előny javára olyan eszközök, amelyek korábban voltak meg, mint az Európai eh, Latin Amerika alap, az eh, segítse az dél-amerikai civil társadalom kialakulását. Az utóbbi években nagyon sok dolog változott, szakszervezeti szempontból is. Úgy vélem, hogy más társadalmi mozgalmak is. És ennek a dél-amerikai része eh, jelentős szkepticizmussal találkozik, amikor, egyált, amikor nem egyenesen elutasítják az Európai Uniót. Figyelembe, lesz, figyelembe kell ezt venni. Korábban volt egy álkai párbeszéd, most már nem létezik. Nagyon sok csoport ugyanazokat a tárgyalásokat akarja újra megnyitni. Mi elértük az, hogy a szakszervezeti közös párbeszéd a déli országoknak a közös szakszervezeti képviselete az propozitív párbeszéd legyen ne olyan legyen, amelyik elvekből indul ki, hanem a, a helyzetet tekinti, és ahhoz alkalmazkodik, és az adott helyzeten próbálja a megfelelő megoldást megtalálni. Hogyha a Mercosur országok kormányai valóban támogatják és ösztönzik azt, hogy ez a megállapodás tető alá kerüljön mezőgazdasági szempontból is, és más egyéb szempontokból is, például az aszimetriák leküzdése terén, mi úgy véljük, hogy például társadalmi téren nagyon sok fontos téma van, bevándorlási és kérdések, stb. Tehát, hogyha a kormányok valóban támogatják ezt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy szakszervezetek a Mercosurban, ők is támogatják a kormányaik tevékenységet, általában néhány apró kivétellel. Ez egy pluszpont, ugyanis nehéz lenne arra gondolni, hogy a Mercosur kormányai ne lennének érzékenyek azokra a kérésekre, amelyek a szakszervezetek nyújtanak be. A társulási megállapodás emiatt, amikor létrejön, azt már nem fogják támadni a szakszervezetek és egyéb civil szervezetek. Azzal zárnám előadásomat, hogy elmondom, hogy mi szeretnénk újraépíteni egy párbeszédet, és már kiadtunk egy nyilatkozatot ebben, közösen a, a az Euroszur szakszervezetek és az Európai Szakszervezeti Konfederációk között nem egyhangú lesz, de egy széles körben támogatott nyilatkozat lesz, és ez egy propozitív részvételi, participatív megközelítéssel, és mindenképpen támogatjuk ezt a megállapodást. Köszönöm szépen. Az első panelben szakértők voltak, ebben a második panelban az érintett felek foglalnak helyet. A szakma, az ágazat, a munkaügy, a szakszervezetek, végezetül pedig harmadik előadónk, Sabi Matthews úr, aki a Kopa Koceka szervezetnek a szakpolitikai főtanács adója. Ez mezőgazdasági szervezeteket tömörít, illetve mezőgazdasági termelő szövetkezeteknek a szövetsége. Tehát most meghallgatjuk, hogy a mezőgazdasági ágazat hogyan látja ezt a kérdést. Matthews úr, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhatok önökhöz ma. Az előző hozzászóló elmondta, hogy a mezőgazdasági lobby, amit én is képviselek, nagyon kicsi, ám nagyon erős. 13,5 millió farmer van az, egy, az euróban. Az agri élelmiszeripari szektor az egyik legfontosabb ágazat az EU-n belül. Csak azért, hogy helyére tegyük a dolgokat. Igen, mindenképpen agasztja a farmereket a Mercosurra kötendő megállapodás, de elmondom, hogy nem ellenzik a farmerek a kereskedelmet. Az EU az egy kereskedelmi blokk, ebből már előnyöket láttak, tehát ezt nem ellenzik de mindenképpen jobb lenne egy multilaterális kereskedelmi megállapodás a bilaterális, illetve regionális megállapodások helyett szerintünk. Így jobban lehet rendezni a nézetkülönbségeket, jogvitákat, és ebben a jelenlegi világban ez értelmesebbnek tűnik. A másik dolog, Szerintünk a kereskedelmi megállapodásokban egyéb fontos tényezőket is figyelembe kell venni, például az élelmiszer biztonsága, az ellátás fenntarthatósága, illetve e, ezeknek a hatása, a, megállapodás hatása a vidéki térségekre. El szeretném mondani, hogy én, mi szerintünk miért aggasztó ez nem csak az európai farmereknek, hanem az egész EU-s társadalom számára. Az EU E, már így is nagy mértékben függ a Mercosurtól a mezőgazdasági import e, vonatkozásában. Ez e, az EU mezőgazdasági importjának negyedét teszi ki. A takarmány fehérje import kétharmadát importáljuk onnan. Ezen kívül a EU cukorimportjának 25-30%-a jön a Mercosurtól az Európai Unió. Ugye kétségbe esetten próbálja diversifikálni az energia ellátását, de ugyanez igaz egyébként az élelmiszer ellátásokra is. Gyakorlatilag egyébként itt Brazília és Argentina a két ország, amely főként szóba jön az élelmiszer import tekintetében. Hogyha egy országban az élelmiszerbiztonság veszélybe kerül, pánik törhet ki. A Mercosur a mezőgazdasági exportjában hatalmas növekedést ért el. Embernek a fő piaca az EU. Ezt szerintem nem tekinthetjük úgy, hogy leáll, akár van Mercosur megállapodása, akár nem. Ez a folyamat, ez tovább ez tovább folytatódik, akár van megállapodás, akár nem, tovább folytatjuk az importot az, ezekből az országokból. Na most, hogy miért eh, beszélünk ennyit a Mercosurról? Azért, mert az érintett eh, termékek gyakorlatilag eh, kulcsfontosságú termékek, nem csak szarvasmarha, hanem beszélünk sertésről, baromfi húsról, gyakorlatilag a szektor teljes keresztmetszetéről. Az egyéb területekben ugye a cereáliák, állati takarmány, cukor, etanol, olajok, stb. Az új tárgyási körben ugye még nem tettünk le egy ajánlatot az asztalra, de viszont csináltunk egy tanulmányt, és a, ennek, ennek alapján az egyik szám, amit megnéztünk az, hogy a Mercosur mit szeretne, mit kér. Ez 2004-2006 között szerepelt. Úgy gondoljuk, hogy az EU mezőgazdaság számára a becsült veszteség eléri a 13 milliárd eurót, illetve meghaladja. Ez foglalkoztatást, illetve a feldolgozási szektort érinti úgy gondoljuk, hogy a a veszteség az eredményeket más szektorban meghaladja. Tehát legalábbis a mi becsléseink szerint. Tehát nettó gazdasági gyarapodás nem keletkezik ebből a folyamatból, még valami agasztja a farmereket, erre is utaltak. Az, hogy nincsenek egyenlő versenyfeltételek. A Mer Mercosur országokban olcsóbb a föld, olcsóbb a munkaerő. Egyébként az EU részéről ugye nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a farmerek keményebb szabályoknak feleljenek meg ezek szigorúak és egyúttal költséges szabványok is. Tehát, ahol olyan import van, ahol nem, nem, nem tesznek eleget ezeknek a követelményeknek, ott aláássuk a farmereink pozícióit. Ugye a, nálunk a farmer eh, köteles arra, hogy az általa eh, termelt hús az nyomon következhető legyen, ki kell mutatni a hormonfelhasználást, a növekedés serkentőket, aztán az antibiotikumok és a rovarírtószerek be vannak tiltva. A másik dolog, hogy a Mercosur eh, export az tulajdonképpen hatalmas gazdaságokból érkezik. Brazília összes termőterületének szinte teljes egésze mindösszesen egy százaléknak a kezében van. Ezek hatalmas méretű mezőgazdasági területek. Szerintem az Európai Unióban ezt nem lehet megvalósítani, el se lehetne fogadni. Úgyhogy ez egy hatalmas különbség. a környezeti károkra is gondolunk, erről szó volt. E, az egyik kutatóközpont e, a közelmúltban e, készített egy jelentést, amelyik azt mutatta, hogy a brazil szarvasmarha előállítása kapcsolatos üvegházhatású gáz kibocsátás kétszer olyan magas, mint az Európai Unióban hasonló területen. Aztán az erdőpusztítás, amit a szarvas marha tenyésztés érdekében csinálnak, ott négyszeres a, a üvegházhatású gázoknak a hatása. Tehát ez a szektor nagyon sérülékeny lenne a Mercosur megállapodás révén, különösen a szarvasmarha ágazatra gondolunk itt, hiszen ott a legeltetés az füves területeken történik, ennek nagy értéke van, viszont a biodiverzitás ellen megy. A művelésből kivont területeknél a vetésforgó alkalmazása a biodiverzitást segíti, illetve csökkenti a, a műtrágya használatát. Szerintünk nincs nettó gazdasági haszna az Európai Unió számára ennek a kereskedelmi megállapodásnak, ellenkezőleg nettó veszteséget generálna egy ilyen. Tehát úgy gondoljuk, hogy sérülékenyebbek lennénk az élelmiszeripari sok hatások vonatkozásában, volatilisé válnának az élelmiszer árak, ingadozások következhetnének be, egy ilyen megállapodás aláaknázza a fenntarthatósággal kapcsolatos céljainkat a kapon belül. Az Európai Uniós farmerek magasabb sztenderdeket tartanak be, de drágábban. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a termelés az átcsúszik más területekre. Elnök, sajnálom, itt jeleznem kell, hogy lejárt az idő, és félbe kell önt szakítanom. Köszönöm szépen, akkor térjünk át a kérdésekre. Ismét kicsit szigorúbb leszek, egy percet adok, illetve másfél percet adok. Az első felszólaló Ódi úr lesz, Tessék. Merci, monsieur le président, et merci d'avoir invité. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívták a Mercosur delegáció tagjait. Minket nagyon érint ez a téma, nagyon közelről meghallgattam az elhangzottakat, úgy vélem, hogy ez rendkívül fontos téma, úgy vélem, hogy mindenképp semmiképpen sem szabad úgy megközelíteni ezt a, ezt a, a témát, hogy a kínaiak úgyis ott vannak, meg mi kifáradtunk, stb. Úgy véljük, hogy az Európai Unió és dél-amerikai kontinens között rendkívül erős kapcsolat van, együtt harcolunk a szegénység ellen, együtt van egy közös múltunk, testvériség, nagyon erős kapcsolatok, kapcsok vannak a két kontinens között. Ez egy társulási megállapodás, nem egy kereskedelmi társulás. Új elemek vannak a, a kudarc óta, tehát aztán ott van a Lisszaboni szerződés. Emlékeztetnem önöket arra, hogy a parlament ratifikálhatja a kereskedelmi megállapodást ezért kell nekünk meghallgatni ezt. Politika is van, nem csak kereskedelem. Ott van a válság aztán hogyha jelenleg veszítünk piaci szeleteket, akkor miért nem új piacokban megjelenni? Nagyon fontos, hogy ezekkel, ezekre odafigyeljünk. 2007, 2007-es portugál elnökség alatt egy politikai megállapodásra jutottunk Brazíliával. Sok szoros kapcsolat van a Brazíliával. Nagyon erős kapcsolatok vannak. Így azt mondhatjuk, hogy Brazília Mercosurnak az ászlott sajója, a szóvivője. Politikai szinten nagyon erős kapcsolatok vannak, úgy vélem, hogy mindenképpen haladni kell a megállapodás felé. Ez a megállapodás legyen kiegyensúlyozott, mert a lakosság figyel minket. Nem fogjuk megtalálni a e, politikai többséget, hogyha tud, túl kiegyensúlyozatlan ez a megállapodás. Mert fogunk érkezni erre, tető alá fogjuk hozni ezt a megállapodást, mert a, a politikai szándék megvan. Az Európai Unió, a Mercosur és általánosságban a dél-amerikai kontinens egy stabilitási pont a nagy tárgyalások, amelyek a földön lesznek a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Következő néppárt részéről. Ich kann es. Köszönöm szépen. Röviden fogok hozzászólni. Remélem, hogy a tárgyalások valóban eh, lezárulnak az idei évben, ez egyelőre csak egy remény. Mi más fronton is dolgozunk ám, azaz bilaterális megállapodások területén is dolgozunk. Igaz, hogy egy társulási megállapodás valóban nem csak kereskedelmi megállapodás, nem csak egy kereskedelmi megállapodás, úgy vélem viszont, hogy valami elő tűnik ebből. Először is, hogy a felek más érdekeket képviselnek. Úgyhogy megállapodásra akarunk jutni, akkor ezeket az eltérő érdekeket egyensúlyba kell hozni. De egyelőre nem látom a konvergenciát, nem látom a lehetőséget annak, hogy ezeket össze tudjuk kombinálni, ezeket az eltérő érdekeket. Az utóbbi hónapokban valamit megfigyelhettem, mégpedig, hogy a fő szereplők Mercosur térségében nem arról, nem gondolja mindenki egyhangúan, a kérdést a megállapodást illetően. Vannak olyanok, akik pozitívan ítélik meg ezt a megállapodást, mások, akik negatívan ítélik meg. Nincs egy nagy, közös összhang, és ugyanezt történik Európában is talán. Mi, Európai Unióként hogyan tárgyalunk? Ott van a Lisszaboni szerződés, a kompetencia, az az, az Európai Unió kezében van, de kivel tárgyalunk mi? nem Mercosurral tárgyalunk valójában, hanem országokkal, igen eltérő országokkal eh, tárgyalunk, amelyeknél van egyfajta közös piac, amelyik nem hasonlítható össze kell, ahol különböző kilátások vannak, különböző érdekek vannak, amelyek ők természetesen mindenki ö, eh, legitim érteknek tart. Úgy vélem, hogy a kör négyszöglesítéséről beszélünk most. Lehet, hogy meg fogjuk találni a megoldást, tényleg meg fogjuk találni a megoldást, de nem vagyok túlzottan optimista, hogy valóban meg tudjuk találni ezt a megoldást. Köszönöm. The next question comes from... Köszönöm. A szocialisták képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, és elmondani azt, hogy úgy hiszem, hogy az Európai Unió a nemzeti kereskedelem e területén úgy, ahogy halljuk, a külpolitika más területein, föl kell tenni a kérdést, hogy milyen megközelítést akar a világgal szemben hogyha magába tekint, és ha csak a saját érdekeire tekint, valóban azt hiszi, hogyha magába zárkozik, akkor kizárja az ajtón kívül a világ szegényeit, akik Afrikából érkeznének és más országokból, úgy, ahogy például a Mercosur térségből, hogy mi aki itt vagyunk, és egy nagyon nagy hatalom vagyunk kereskedelmi szempontból a világon, hogyha nem tudunk kereskedelmi megállapodást létrehozni egy olyan térséggel, mint a Mercosur, hogy ezzel fejlesszük a világ kereskedelmét. Úgy vélem, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor 20 év múlva nem leszünk, nem csak, hogy nem leszünk az első, a legnagyobb kereskedelmi hatalom a világon, hanem egyszerűen Ázsiának az egyik holdudvara leszünk. úgy fogunk eljárni, mint az 1995-96-ban, amikor nem értettük meg, hogy mit tartalmaz a Kínával való megállapodás, és utána észrevettük, hogy a textiliparban óriási vesztességeket szenvedtünk el hozzáadott értékben is, és foglalkoztatottság értékben. És úgy vélem, hogy ugyanez érvényes most is a Mercosur tekintetében a mezőgazdasági termékekre. Mi nem szabad, hogy elszalasszuk ezt az óriási kereskedelmi lehetőséget, amelyik ez lehetővé tesz. Ne felejtsük el, hogy Argentína a háború után az első számú ö, hús ellátó volt Európának. Ez a dolog nem változott sokat azóta, mi egyszerűen csak a minőségi sztendereket tudunk megszabni, de úgy vélem, hogy semmiképpen sem szabad bezárkózni protekcionista intézkedésekkel. Köszönöm. I have no further... Köszönöm, többen nem kértek szót, úgyhogy szeretnék én is egy kérdést intézni Viktor Klímához, hiszen Dél-Amerikában élő európai állampolgáról van szó. Két kérdésről szeretném meghallgatni a véleményét. Tudván, hogy a Mercosur még mindig egy laza gazdasági közösség, erős asszimetriák példákat tapasztalunk, például Paraguay és Brazíliát, hogyha megnézzük. Úgy érzi el, hogy ez a laza vámunió együtt maradhat, és segíthet abban, hogy ambiciózus kereskedelmi megállapodás szülessen, vagy pedig ez inkább egy EU-Brazília tárgyalás kell, hogy legyen, nem pedig egy interregionális megállapodás. Második kérdésem. Ön európai, aki Latin, Latin Amerikában él, azon kevés boldogok közé tartozik, hiszen tudom, hogy milyen Brazíliában élni, azért mondom. Kérdésem a következő. Hogyan értelmezi azt, hogy ez a megállapodás nem csak kereskedelmi megállapodás, hanem társulási megállapodás is, és egy olyan régiót érint, amely a történelmi, civilizációs, kulturális szempontból legközelebb áll hozzánk. Ön is úgy érzi-e, hogy ez a, az egyenletnek ezen oldala szintén értékesebbé teheti ezt számunkra. Most pedig megadom a szót a vendégeinknek. Először is Viktor Klímának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Na akkor a második kérdéssel kezdeném. Mély meggyőződésem, hogy maga az a tény, hogy társulási megállapodásról van szó, első ilyen jellegű megállapodásról két komoly blokk között. Ez valóban nagyon jelentőségteljes. Természetesen mérjük a kereskedelem vonulmenét 1,7% plusz 1,4% mínusz és így tovább, de igazából mit is várunk? Dél-Amerikában élő európaiként azt várjuk, hogy ez a megállapodás megerősítse a szabályokat, megerősítse az intézményeket, megerősítse az észszerű, racionális viselkedést. Észben kell tartani, hogy nyolc évvel ezelőtt, amikor Lula elnök lett, minden üzleti szereplő félelemmel, kérdésekkel volt tele. Ezeket, ezek nem váltak valóra azért, mert az intézmények nem voltak olyan erősek, mint az európai országokban. Ezért remélem, hogy erős Mercosurt sikerül kialakítani, erős regionális integrációt a Mercosuron belül, olyan szabályokkal és olyan testületekkel, mint például a bizottság, vagy az Európai Bíróság. A Mercosur parlament már létezik, de igazából nem veszi ki a részét a döntéshozatali folyamatban. Tehát mély meggyőződésem, hogy a nem kereskedelmi jellegű aspektusai ennek a megállapodásnak rendkívül fontosak. Ezen kívül el kell mondanom azt is, hogy Argentinában, az ipari ágazatban többségben vannak a, a helyi textilgyártók, ők védelmet akarnak, protekcionizmust szeretnének. Ugyanolyan, ugyanaz a helyzet, mint Ausztriában a mezőgazdasági ágazatban. Tehát a következő 5-10 évben politikai döntést kell hoznunk. Valóban a tárgyalások nagyon fontosak, egyensúlyt kell kialakítani, eredményeket kell produkálni, de itt nem a könyvelők könyvelők kedvében kell járnunk, hanem valós politikai döntésekre van szükség. Mit akar Európa? Én mint európai állampolgár regionálisan integrált, gazdaság és politikai erős Dél-Amerikát szeretnék, amely partnere lehet Európának. Hiszen, amit ön említett, a történelmi kapcsolatok, amelyeket mi mindig emlegetünk európaiként, egyre kisebb és kisebb és kisebb szerepet töltenek be, azért, mert vannak olyan országok, amelyek nagyon sok gazdasági előnyt ajánlanak. Remélem, hogy ez a regionális integráció a Mercosuron belül, annak ellenére, hogy ez ma elég gyenge, 5-10 esztendő múlva jobb lesz. A Mercosur 20 éves fennállását ünnepeltük pusztán, és ezt tartsuk szem előtt. 95-ben csatlakozott Ausztria az Európai Unióhoz, előtte csak álmodoztunk, azt reméltük, hogy egy EFTA kielégítő lehet. Politikai unióra, gazdaság és politikai unióra van szükség a Mercosurban, és nekünk, európaiként, nagy a felelősségünk. Tisztelt elnök úr, látom a piros csillagot az idő mellett, ezért üzletemberként és dél-amerikaint dél-amerikai érzelemteli emberként egyetlen egy kívánalmam van az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács felé. Azt szeretném, hogy váltsák mindezt valóra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Juan Moreno, a munkáltatói szervezetek, a szakszervezetek részéről. Muy brevemente, eh, solo para... Nagyon röviden, el szeretném mondani azt, hogy kétségtelen, kétségtelen hogy a civil társadalom minden területén vannak érdekek, és természetesen szakszervezeti szinten is egyes országokban vannak olyan érdekek, amelyeket korporatívnak nevezhetjük. De a Mercosur országainak szakszervezetei nem a megközelítésű ez a globális álláspontról beszélek most, és úgy vélem, hogy ez a legfontosabb. Természetesen van egy másik dolog, mégpedig, eh, hogy a társulás, társulási a valóban társulási megállapodás legyen, és ne csak egy szabadkereskedelmi övezet létrejöttét írja elő. Amennyiben ez így lenne, akkor mi nem értenénk egyet a, a megállapodással. Mert úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás ez sokkal messzebbre mutat. Messzebbre mutat, és sokkal sokrétűbb, mint egy közös kereskedelmi övezet létrehozása. And finally... Köszönjük. És utolsóként Shelby Matthews, öné a szó. Köszönöm szépen, amit az európai mezőgazdasági szektor szeretne, az egy politikai döntés, amely feloldaná az ellentmondást a közös ö, ö, agrárpolitika, illetve a kereskedelmi politika egymásra hatása, hatásából keletkezik. Ugye, ö, mindenképpen elkövetnek mindent a kapon belül, hogy magas színvonalon dolgozzanak a farmerek. Ez azonban költségeket generál, ugyanakkor a kereskedelem politika eredményeként olyan termékek jönnek be, amik nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, ugyanakkor olcsóbbak. Gyakorlatilag a végeredmény az, hogy a termelés elvándorol az unión kívülre. Szerintem ezzel szembe kell nézni. Ez nem folytatódhat így, mert gyakorlatilag ez métejezi meg a mezőgazdasági szektort. Köszönjük szépen most a bizottság képviselőjét, kérdezem meg, hogy mi a véleménye. Úgy gondolja, hogy ez a mostani meghallgatás új elemekkel gazdagította a tárgyalások menetét. Köszönöm szépen. Hány percet kapok? Szíveskedjen meg. Négy percet. Köszönöm szépen ezt a nagyvonalúságot. Igyekszem rövid lenni Számos észrevételem van. Akkor 5 perc, mondja az elnök. E, majd aktualizálom a tárgyalások helyzetét. Az első észrevételem az a, az a megállapodás gazdasági előnyeit e, érinti, amennyiben állam és kormányfőink úgy döntenek, hogy e, úgy, hogy beindul ez a tárgyalás májusban a madridi csúcson, hogy akkor számos okok van erre, de mindenen túlmenően mélyen hisznek abban, hogy potenciálisan gazdasági előnyökkel járat egy megállapodás a Mercosur és az Európai Unió részére is. Az EU szempontjából ez egy olyan megállapodás, ami egy nagy blokk. Itt számos gazdasági kölcsönhatás kezdődött el, oda állt, ugye mi vagyunk az első számú beruházók, ugye az ottani részvényekben nagyobb az érdekeltségük, mint Oroszország, Kína és az USA együttesen. Ez a blokk viszonylag védve van, például a gépjárművek esetében. E, itt a tarifális e, szint 35 százalék. Hogyha ilyen jellegű blokkokban e, hozzuk létre a megállapodást, akkor számos lehetőség nyílik meg majd az európai exportőrök számára. A másik oldalról nézve a dolgot, a Mercosur oldaláról mi vagyunk a világ legnagyobb piaca, nagyon is integrált piac vagyunk, 500 millió emberről beszélünk, és ezeknek nagy a vásárló ereje. Lehet, hogy lassabban mozgunk, de nagy gazdasági egységet képviselünk, Úgyhogy mindkét oldalról nézve egyértelmű, hogy a gazdasági előnyök jelentősek. Hogy hogyan jutunk el odáig, nem könnyű. Különféle tanulmányok születtek. Ezekből kiderül, hogy vannak előnyök a benefit, az EU és a Mercosur részére egyaránt. Az EU számára a GDP adat az alacsonyabb, mert hát nálunk magasabb egyébként a GDP-nek az abszolút értéke. Kisebb országokban nagyobb lesz a várható hatás. Tehát egyértelműen mindenki számára nagy, jelentős előnyök várhatók. Pontosságra van szükség, ezért tanulmányt kezdtünk a tanácsadók nagyon jó eredményeket ígértek, és néhány héten belül ez rendelkezésünkre fog állni. ha megvizsgálják a megállapodás mindkét oldalát, illetve várható hatásait. Fontos, hogy a megfelelő forgatókönyvet válasszuk ki az összes lehetséges közül egyértelmű legyen a módszertan, illetve a munkahipotézisek is legyenek egyértelműek. A Kópa tanulmányai nagyon fontosak, mert ennek alapján tudjuk tovább vinni a tárgyalásokat. E pillanatban a a tanulmány még nem készült el, tehát erre nem tudom most mit, milyen véleményt mondani, de rendkívül elnök. Kérem, beszéljem a mikrofonba. Tehát milyen forgatókönyvet választunk? Vannak gazdasági előnyök, de meg kell értenünk azt is, hogy vannak érzékeny területek, mindkét oldal részéről vannak területek, amelyek nagyon érzékenyek. Az EU-nál és a Mercosur részén is. E, a mezőgazdaság egy ilyen terület, nem, nem kell ezt misztifikálni. E, hozzáférés a, a közbeszerzésekhez, stb. Ezeknek a nehéz kérdéseknek meg kell találnunk a megoldását, és úgy gondolom, hogy meg is fogjuk találni. A mezőgazdaság szempontjából az érzékeny termékeknél különféle elbánási módokat fogunk találni. Itt figyelembe fogjuk venni meg, megvizsgáljuk, hogy a, a Dohai fejlesztési menetrend kapcsán milyen egyéb ajánlatokat tettünk. Beszéltünk a kompenzáció kérdésről, igen, elképzelhető, hogy mivel mi is érzékenyen reagálunk bizonyos dolgokra, elgondolkozunk kísérő intézkedésekről, de igazából még nem cseréltük ki az ajánlatainkat, tehát úgy gondolom, hogy a kompenzációról beszélni most még túl korai lenne. Tudom, hogy már 5 perc, de még egy percet kérek, hogy elmondjam, hogy most hol állunk. Négy tárgyalási forduló volt eddig. Alapjában véve a szerződésnek a normatív részével foglalkoztunk. Ez nem csak mezőgazdaságról és néhány termékről beszélünk, hanem mindenről, ezért fontos ez. Szolgáltatás, befektetés, technikai segítségnyújtás, aztán a kutatásfejlesztés, együttműködés, politikai vetületek, ezek különböző fejezetek, tehát igen jelentős a normatív rész. Mindkét oldal pillanatnyilag intenzív módon dolgozik a megfelelő megoldásoknak a feltalálásán. Ez egy kulcsfontosságú momentum lesz a tárgyalások során, mert a az ajánlat figyelembe veszi azt, hogy mire vagyunk érzékenyek mindkét oldalon, és természetesen teljesítenünk kell az egyes, a megállapodás más vonatkozásaiban is. Elnök úr, köszönöm szépen a nagy vonalúságát, ezzel befejeztem. Nem panaszkodhat, hogy nem voltam elég nagy lelkű eme bizottság nevében. Köszönöm szépen. Sajnálom, e, nagyon elszállt az idő, de azért e, megtartjuk a, az ígéretünket, vendégeinknek lehetséget, lehetőséget adunk, hogy egy percben foglalják össze, mit üzennek e, a tárgyalásoknak, hogyan látják a jövőjét. Alfredo Valadao az első. When I make my course... Amikor a Mercosurban és a Sziaszpóban eh, kurzusokat tartok, akkor így kezdem. 1957-ben eh, eh, gyakorlatilag Európa 50-60 százalékát képviseljük. Európa a jövőben nem olyan lesz, mint most. A Mercosur egy furcsa állatfajta, de nem lehetetlen elképzelni, hogy van ilyen, vagy lesz ilyen. A Mercosur egy politikai instrumentum, hiszen ez az az eszköz, amely tartalmazza az együttműködést, a kapcsolatot Brazília és Argentina között, és ez nem egy rivalizáló kapcsolat. Ez a kulcsa a dél-amerikai gazdasági stabilitásnak és prosperitásnak. Ezért folytatódik majd a Mercosur. És ezért van az, hogy eh, tarifális vonatkozásokban Brazília mindig eh, a Mercosurral tárgyal, és nem úgy lesz, hogy a brazil EU tárgyalások következnek be a tarifákkal kapcsolatban, ez mindig így várható. Eh, a Mercosur, tehát elsősorban politikai képződmény. Mário Csimoli, köszönjük szépen, Alfredo. Köszönöm szépen. Az utolsó észrevétellel kapcsolatban ugye a megállapodás túlmutat a kereskedelmen. Ez biztos így van, egyért, értek, hogyha az ember eh, Buenos Airesben eh, jár, nem tudom, ki járt mostanában, eh, ott rengeteg fiatal európai él, részt vesznek a moziban, a kulturális életben. Most e pillanatban ugye rendkívül fontos kulturális kapocs épül fel, és ebbe nagyon jól integrálhatók a Mercosur országok. A fiatalok ugye gyorsabban mozognak, mint mi vagy önök, hogyha elmennek oda, megnézik például, hogy mit játszanak a, szín, a színházakban, a franciák, a spanyolok, stb. Látni fogják, hogy bizony gyorsabb a tempó, tessék felgyorsulni, vegyenek részt a játékban. Thank you, Chair. Elnök úr, köszönöm szépen. Szerintem egyetértésre jutunk, és ez egyensúlyban lesz majd. Figyelembe kell venni a ma elhangzott kérdéseket is. Szerintem nem lesznek nagy kedvezőtlen hatások. Szerintem a megállapodás lesz olyan kiegyensúlyozott, hogy ennek elejét lehet venni. Egyébként úgy gondolom, hogy bizonyos előnyökhöz juttat bennünket a kereskedelmi megállapodás, de én is úgy gondolom, hogy az igazi előny az a tágabb értelembe vett társulási megállapodás és ezt a lehetőséget nem hagyhatjuk ki. Viktor Klíma. I had a dream that... Volt egy álmom, Az üzleti és politikai vita partnereim Argentinában azt mondták, Harvardban, Harvardon, Bostonban és máshol itt és itt tanultak, ezek a barátaim, és ezért a Network University kezdeményezést létrehoztuk Argentina és Németország között. Lehetővé akartuk tenni azt, hogy a német fiatal talentumok két-három-négy éven keresztül Argentinában tanulhatnának, anélkül, hogy kiesnének az oktatási rendszerből, időt veszítenének, és fordítva ugyanezt szerettük volna. Azt gondolom, hogy ennek a megállapodásnak, megállapodásnak pontosan ugyanez az egyik nagy előnye. Van a tudomány, az oktatás, az ökológiai kérdések területén hatalmas hozzáadott értéke, valós partnerségi megállapodásról van szó két természetes blokk között. Kérem önöket, mint politikusokat, én már nem vagyok politikus, Önök nagyon jól tudják, hogyha megvan a politikai akarat, megvan az út, megvan a mód. Elnök, én politikus vagyok, értem, Karam Morelni a szó. Én nem tudom, hogy lesz megállapodás vagy sem, remélem jó megállapodás lesz, mert az a lényeg, hogy pozitív legyen mindkét fél számára. Én úgy vélem, hogy egy nagyon fontos elem, amivel számolni kell, a tárgyalások során és a megállapodás után az az átláthatóság. Úgy vélem, hogy az átláthatóság hiánya miatt volt az, hogy pozitív megállapodásokat félreértelmezték, és negatív módon kerültek elő. Hogyha a megállapodást úgy tálaljuk, mint egy jó üzlet, akkor is, hogyha jó üzlet, nem fogja jól és szívesen fogadni a közvélemény. Nagyon fontos tehát, hogy jól magyarázzuk el, hogy miről van szó, nem csak üzletről van szó, már pedig üzletről is szó van, mert pedig jó üzletről, hanem más dologok is vannak benne. Abi Matthews. Köszönöm szépen, Shelby Matthews asszonyé a szó. Köszönöm. Az biztos, hogy a úr megállapodás nem csak kereskedelemről szól, de a mezőgazdaság sem és azt hiszem, nagy többségünk egyetért azzal, hogy a mezőgazdaság fontos szerepet játszik az élelmiszer biztonság, az ár volatilitás, az éghajlat változási, globális felmelegedési kihívásoknak való megfelelésben. Arra kérem önöket, hogy ne hogy, hogy vegyék figyelembe azt, hogy a gazdálkodók milyen szerepet játszhatnak ezen a területen. Gondolok itt például az élelmiszerbiztonságra, de ugyanígy más vidéki területeken betöltött szerepükre. Elnök, köszönöm szépen, különösen a tisztelt vendégeinknek ezt a kiváló és érdekfeszítő meghallgatás. Nem ez az utolsó alkalom, amikor ezzel a témával foglalkozunk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont volt. Köszönöm. We continue now with item 19. and say that our meeting is not over. We still have four items. It's been a big meeting, the Mercosur. <laughs> they could leave the room, otherwise they. Please, I ask all the people who are leaving the room to. Mindenkit arra kérek, aki elhagyja a termet, hogy minél gyorsabban tegye, és anélkül, hogy beszélgetésekbe bonyolódnának. Kérem, folytatunk el a napi rendünket. Ezért azt kérem önöktől, hogy tegyék lehetővé a további munkát. The commission's team, please. Please stop the conversations in the room. Leave as quietly as you can. Kérem, tisztelt kollégák, vendégek, próbáljanak meg minél csendesebben távozni, és tegyék lehetővé a további munkát. Ladies and gentlemen, colleagues, we move to item 19. Tisztelt kollégák, a 19-es napi rendi pont következik, ami az EU és Svájc között létrejött a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek eredet megjelölésének és földrajzi jelzésének oltalmán szóló megállapodás. Glottfelder Béla a jelentéstevő. És a 20-as napirendi pontot is ide vehetjük, ez az EK és Svájc között létrejött mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás kiterjesztése Liechtensteinra, ez is Gladfelder Bélához tartozik, tehát át is adom neki a szót. Check the floor. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió és Svájc közötti kereskedelem jelentősége az Európai Unió számára kiemelkedő. Svájc az Európai Unió negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, és különösen nagy a jelentősége a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeink exportjának, hiszen Svájc ezen termékek harmadik legfontosabb piaca az Európai Unió számára. A tavalyi évben ezen termékek exportja elérte a 6,3 milliárd eurónyi összeget, és egyértelműen megállapítható, hogy az uniónak a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek területén offenzív érdekei vannak. Svájc és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás 2002. június 1-én lépett hatályba, azonban az akkor megkötött megállapodás nem terjed ki valamennyi mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre a tekintetben, hogy nem terjed királyuk teljes egész minden termékre a földrajzi eredetvédelem szabályozásának kölcsönös elismerése. A, az eredetvédelmi szabályok csak a borra és a párlatokra, a spiritekre e, terjedtek ki. A most tárgyalt megállapodásnak a jelentősége abban áll, hogy az eredet megjelölés oltalmát, illetve a földrajzi jelzések oltalmát kiterjeszti a többi mezőgazdasági élelmiszeripari termékre is. Ez olyan módon történik meg, hogy, az új, e, hogy ez a megállapodás egy új mellékletet ennexet kapcsol a meglévőhöz. Az Európai Unióban körülbelül 800 olyan eredet megjelölés van, amelyik most védelem alá kerül Svájcban, illetve Svájcnak körülbelül 22 olyan eredet megjelölése van, amelyik a megállapodás alapján védelemre fog kerülni az Európai Unióban. Néhány termék esetében átmeneti intézkedésekre kerül sor, Szalámi és sonka esetében két-két termékről van szó csupán. Három éves átmeneti intézkedések kerülnek alkalmazásra, illetve néhány sajtermék esetében öt éves átmeneti intézkedések lesznek. Amikor ezek az átmeneti intézkedések lejárnak, akkor teljessé válik az oltalom. Pontos kérdés, hogy mi történik azokkal az eredet megjelölésekkel, amelyek a tárgyalások lezárását követően kerültek regisztrálásra. Ugye 2009 végén zárták le ezeket a tárgyalásokat, tehát azóta számos új regisztrálás történt. Például éppen Magyarországról a tárgyalások lezárása óta öt új termék kapott eredet regisztrációt. Most ezekben az esetekben a az eredeti megállapodás alapján létrehozott bizottság fogja ezeket megtárgyalni, és az ő közös döntésük alapján fogják az eredet megjelöléssel érintett védett termékeknek a körét kiegészíteni. Ez a Svájccal kötött megállapodásnak a rövid tartalma, amit most ismertettem, és nagyon röviden Liechtensteinről is, nagyhercegségről néhány mondatot. Tulajdonképpen az történik, hogy a Svájccal megkötött megállapodásnak a, a, a hatáját Liechtensteinre egy háromoldalú megállapodás keretében ki fogjuk terjeszteni. Mivel az Európai Uniónak ezeken a területeken fontos mezőgazdasági érdekei, élelmiszerexport érdekei, offenzív érdekei vannak, ezért javaslom a bizottságnak és a parlamentnek a megállapodások támogatását. Köszönöm a figyelmet. Thank you, both uh, these agreements. Köszönöm szépen. Mindkét megállapodás jól mutatja, hogy a mezőgazdaság és kereskedelmi érdekeket össze lehet fonni, össze lehet kapcsolni. Meg is adom a szót a szocialisták képviselőnek. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy az indoklás, amit az előadó most felvázolt, teljesen osztható, és ugyanúgy osztható az a mm, tanácsi határozat, amit hamarosan megkap a parlament is. Svájcról van szó, amelyik Európa része, akkor is, hogyha nincs az Európa Unióban, és nagyon jó dolog, hogy egy olyan rendet sikerült találnunk, amelyik minket is, és őket is védi a piacokon. Tudjuk nagyon jól, hogy a múltban voltak ilyen csaták és ilyen problémák, de úgy véljük, hogy ezek a megállapodások rendkívül hasznosak, és a jelenlegi formájában támogatjuk az előadónak a felvázolása alapján. Köszönöm. With us John Clark from DG Agri. Köszönöm szépen. A mezőgazdasági főigazgatás részéről Clark úr, üdvözlöm ismét itt eh, Brüsszelben. Hallgassuk meg a bizottság véleményét. Először is, mikor kapjuk meg formálisan is ezt a két megállapodást. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a megállapodásokat várhatóan május 17-én fogjuk aláírni, ezután kapja majd meg a parlament a lehetőséget, hogy véleményt nyilvánítson. Egyszerűen a tartalmat illetően egyszerűen megismételném azt, amit hallottunk. A svájci piac nagyon fontos piac, lehet, hogy kicsi a népessége, viszont jelentős piacot képvisel Európa számára, és természetesen megvan annak a lehetősége, hogy az a veszélye, hogy a földrajzi jelzések területén konfliktusok merülnek föl. Ez a megállapodást ezt próbálja elkerülni, illetve rendezni. Ahogyan mondtam, a mezőgazdasági kereskedelmi érdekeket próbálja ez, ez a megállapodás egyeztetni, és nagyon fontos részt képez globális stratégiánk keretében is. Jobb oltalma szeretnénk biztosítani a földrajzi jelzéseknek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Ez az első eszmecsere. és azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kezdőlépést tettünk most a két megállapodás megvitatásában. A jelentéstevőnek van-e valamilyen végleges megjegyzése? Mivel teljes az egyetértés, ezért csak örömömet szeretném kifejezni, hogy egy Svájccal megkötendő újabb megállapodásnak lehetek a raportőre, hiszen az állategészségügyi és növényegészségügyi egyezmény kiegészítéséről szóló megállapodásnak is raportőre volt, amit hagy emlékeztessek arra, hogy Svájcban van egy nagyon kedves kis falu, aminek a neve Gladfelden, valamikor a családom több száz évvel ezelőtt ebből a faluból származott, hogy ez, ez számomra különös öröm, hogy Svájccal a kereskedelmi kapcsolataink fejlesztése érdekében ilyen fontos lépéseket teszünk. Köszönöm. mm Köszönöm. Um, akkor ezzel tovább is lépünk a 27-es pontra. Ez az harmadik ország uniós piacra jutása. Ez egy rutin fejezet, a bizottság tájékoztatóját szeretnénk hallgatni. Természetesen szeretnénk hallani arról, hogy a piacra jutással foglalkozó szakbizottság legutolsó ülésén, március 13-án mi is történt. Megnézzük, hogy melyek az új elemek a kulcsfontosságú akadályok listáján aztán, hogy Kína mit szeretne a kozmetikumok regisztrációja területén, Kolumbia a szeszes italok terén terjesztett be igényeket, aztán az orosz vámunió, számos kérdés van, önök választhatnak ezek közül a bizottság részéről Marco Kopp úr van itt közöttünk, megadom a szót. Kérem, szíveskedjen be tájékoztatni ezekről a fontos kérdésekről. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát elnézést kérek a hangomért. Egy Kicsit nehezen tudok beszélni, de igyekezni fogok. Hát nem a legjobb formában van, így van, de azért halljuk önt, uram. Én jobb formában vagyok, mint a hangom, elnézést. Elnök úr, amint mondta, egy kicsit aktualizálni szeretném a piacra jutásra kapcsolatos ismereteiket. Persze beszélhetek a konkrétumokról is, amiket ön felemlített, de először a kereskedelmi akadályokról szólt jelent, szóló jelentésről beszélnék, ez márciusban látott napvilágot. Röviden beszélek a jelentésről, <clears throat> illetve arról, hogy eh, az Európai Parlament miféle szerepet játszhat eh, abban, eh, hogy a jelentés következtetéseit átültessük a gyakorlatba. Aztán majd egy-két kérdésre egyébként kitérek a koreai szabadkereskedelmi megállap megállapodással kapcsolatban fog szólni, ami gondolom az önök számára érdekes. Nos tehát a kereskedelmi akadályok. Eh, az akadályokkal kapcsolatos jelentést nem tudom, hogy valamennyien látták-e, hoztam magammal egy verziót, ez a cifrább változat. Az európai 2020-as eh, stratégia alapján kaptuk meg a felhatalmazást erre a munkára, amennyiben eh, szóval tekinthetjük úgy, Úgyhogy ez, ez az első konkrét fellépésünk a, a kereskedelemmel kapcsolatos közlemény kiadása óta az Európai Tanács március 24-25-én tárgyalta ezt az anyagot. Hm, ez egyébként valóban az Európa 2020-as stratégiának az egyik eleme. A jelentés azt mondja, hogy a tárgyalási menetrendünk tulajdonképpen a menetrend legalább olyan fontos, mint maga, maguk az egyes tárgyalások. Tehát nagyon fontos, hogy tárgyaljunk, de legalább annyira fontos, hogy a letárgyalt elemeket meg is valósítsuk többoldalú vagy kétoldalú verzióban. Ez a jelentés tulajdonképpen azt mutatja, hogy mi szerintünk a megvalósítási menetrend hogyan fejlődik a következő hónapokban. Ezt egyébként a jelentést az Európai Tanács elé terjesztették. Céljuk az volt, hogy a politikusoknak, az állam és kormányfőknek a figyelmét, meg a parlamenti képviselőknek is, hogy mennyire fontos az európai cégek számára a harmadik piacokon a piacra jutás. A politikai szándék, szándék tehát az volt, hogy a kereskedelmi akadályokat elhárítsuk, illetve hogy rámutassunk, mennyire fontos ez a tárgyalások mellett. Az anyagban számos számadat van, amiből kiderül, hogy a gazdasági érdekek igen magasan vannak, Nos, ez volt a kontextus, most nézzük a jelentésnek a tényleges tartalmát. A jelentés 21 akadályt sorol fel, 6 kereskedelmi partner vonatkozásában, vagy 6 kereskedelmi ország között restriktívek voltunk, nem akartunk túlságosan terjedelmes jelentést, inkább egy ilyen méretre igazított, konkrétumokkal megtűzdelt jelentést készítettünk, hat ország, hat Kína, Egyesült Államok, Japán, stb. Összesen hat nagy ország található a felsorolásban. A Mercosur az egy ország csoportot jelent. A kereskedelmi akadályoknál igyekeztünk különféle típusokat megalapítani. A kezdet ugye a kormány közbeszerzése, illetve a másik oldalon található a harmadik országokban az, a szellemi tulajdonjogoknak a védelme, szabványok, vámkérdések, és hát nem utolsó sorban a nyersanyagok kérdése is fontos. Tehát mondom, hat ország, régió, illetve hat-hét akadályt soroltunk fel, amelyeket kiemelten fontosnak tartottunk a harmadik országok piacain. A hat ország vagy régió nagyjából az Európai Unió kereskedelmének és közvetlen tőkeberuházásainak durván a felét képviseli. Ezért fontos, tehát, hogy a tárgyalásoknál egyfajta stratégiát alakítsunk, és e mentén folytassuk a megbeszéléseket. Itt nem csupán papírmunkáról van szó, szeretnénk, eh, hogyha ennek révén eh, a kereskedelem politikának a fő sodrásába kerülhetne be a kereskedelmi akadályok elhárításának kérdése és az Európai Parlamentnek fontos szerepe van ebben az egész tevékenységben. Úgy gondoljuk, hogy fontos a szerepük, amikor önök parlamenti képviselők kapcsolatba lépnek más országbeli partnereikkel, vagy más országok kormányaival, úgy gondoljuk, hogy talán helyén való lenne, hogyha időről időre megbeszélnék, vagy szóba hoznák azokat a kérdéseket, amelyek itt vannak a jelentésben. Ezt tehát amikor harmadik országbeli képviselőkkel találkoznak, vagy egyéb alkalmuk nyílik arra, hogy kereskedelmi kérdésekről, vagy kereskedelmi akadályokról beszéljenek, hogy ezeket szóba hozzák. E, nyilván e, felajánljuk, hogy minden adott alkalommal e, szolgáltatjuk a szükséges háttéranyagokat, tényeket, információkat. Tehát ilyen szempontból a parlamentnek, az Európai Parlamentnek a jelentés megvalósításában fontos szerepe volt. Ez egy kicsit teoretikus volt. Mit mond ténylegesen ez a bizonyos jelentés? Ez a jelentés különféle akadályoknak a példáit hozza fel, amelyeket kezelni kell gazdaságilag, politikailag, vagy szisztemikus szemléleti alapon. Három példát hozok fel, ha gondolják, akkor bemehetünk a részletekbe. Itt a végrehajtási konstrukció működött ennél a három példa, példa esetében. Az egyik példánk India. Indiában nem régen a telekom berendezéseknek szabályozását kezdték el, ahol nemzeti biztonsági dimenziók vannak telekommunikációs berendezéseknél. A külföldi üzemeltetőnek eh, engedélyeztetni kell a berendezést, és eh, nemzetbiztonsági eh, okokra való hivatkozással ezt az engedélyt meg lehet tagadni. Kicsit aggályos számunkra, hogy ezt a nemzetbiztonsági megfontolást esetleg mondjuk tágabban, negatív módon értelmezik. Ennek a tetejében vannak az adott törvénytervezetben, Indiában ez még tervezet, bizonyos technológia transferrel kapcsolatos rendelkezések is. Mit tettünk mi? Az EU-indiai decemberi csúcson szóba hoztuk ezt a témát, magas szinten persze. Az indiaiak ezek után mondtak olyasmiket, hogy majd aggájaink legnagyobb részét kezelni fogják Nos, ez is egy jó példája annak, hogy magas politikai szinten próbáltunk eszközöket alkalmazni a kereskedelmi akadályok elmozdítására. Ebben a konkrét esetben az akadályok még nem is igazából léptek életbe, csak hogy úgy mondjam, előkészület alatt álltak, de a magas szintű közbelépések remélhetőleg hatásosnak bizonyulnak. A másik példa ezt a ez, ez a bizottság ismeri is, az amerikai rendelkezésekről van szó, két vagy három év óta, a pénzügyi válság kitörése óta, bizonyos partnereink, az USA-t is ideértve, különféle nemzeti szakpolitikákat léptettek életbe, Számunkra ez nagyon aggályos volt, számos ország, de különösen az USA vonatkozásában. 2009-ben aztán igen gyorsan, magas szinten kezdtük kezelni ezt a problémát a delegáció vezetők szintjén. Ott a kongresszus elé került egy írásbeli megkeresés, ebben leírtuk, hogy melyek az aggájaink, nem mindegyiket sikerült orvosolni, itt is ugye a gyors, magas szintű közbelépés volt az, amitől beindultak a dolgok. Még egy példát hoznék, Kína és az innováció kérdése. A Kína egy elég merev szakpolitikát léptetett illetve, hogyha ott közbeszerzési eljárásban akar részt venni az ember, akkor demonstrálni kell, hogy bizonyos szerződésnél a felhasznált technológia kínai eredetű, tehát a kínai innovációt akarják támogatni. Nos, itt is gondosan megvizsgáltuk a kérdést, a magas szintű gazdasági párbeszéd keretén belül napirendre került a téma. Az USA is hasonló lépéseket tett, és ezen a területen is elmondhatjuk, hogy volt bizonyos eredmény, nem száz százalék, de a szakpolitika diszkriminatív elemeit úgy tűnik, minthogyha eltávolították volna. Szigorúan és szorosan figyeljük a fejleményeket. Ezek az akadályok, tehát ez a három példa is benne van a jelentésben. Szeretnénk szemléltetni, hogy a magas szintű politikai intervenció hatásos tud lenni. Szeretnénk, hogyha más esetekben is alkalmaznák ezt, például Oroszország, Argentina és hasonló országok esetében lehetne ezt alkalmazni, ahol a magas szintű intervenció elmozdíthatja az akadályokat. Miféle jövőbeli kihívások vannak? Hasonló sémákat látunk, a piacra jutás tekintetében. Mindegyiknek egyforma a technikai alapja. Kollektíven van ugye tagállam, bizottság, stb. Össze kell gyűjtenünk a szükséges bizonyítékokat, amikor az akadályokat észleljük. És ez a pont az, ami súlyos, mert hiszen nem mindig állnak rendelkezésre a biztosíték, bizonyítékok. Argentina nem mindig ad ki exportengedélyeket, ezt a bizottság tagjai nagyon jól tudják, illetve az argentinai automatika, automatikus importengedélyezés kérdésének problémája nagyon is zavaró, negatívan hat a cégeinkre, a legutóbbi időben a gépjármű exportőröket érintette ezt. Brazília nem is rejti véka alá, hogy a WTO sztenderdekkel nem kompatibilisek ezek az intézkedések. Ennek a szakpolitikának ugye egyfajta protekcionista felhangja van. Az elemzésünk azonban azt mutatja, hogyha szilárd esetet akarunk megfogalmazni, ami megáll a lábán, akkor pillanatnyilag nem áll rendelkezésre elég bizonyíték. Úgyhogy hónapok óta kérjük a fontos európai cégeket, hogy adjanak már több, részletesebb bizonyítékot de hát itt a titoktartásokba ütközünk bele, bizalmas információba ütközünk bele, úgyhogy az ördögi kör bezárul. Az argentin eset igen prominens, de hát vannak még ebből a fajtából. Kérem szíveskedjen rövidebben beszélni. Érthető módon a cégeknek problémás a bizonyítékok szolgáltatása, ezért kérjük a parlamentet, hogy segítsen nekünk hogy, hogy kérjük meg a cégeket, hogy a szükséges bizonyítékokat szolgáltassák, amennyiben a cégeket felkeresünk ilyen ügyekben. Elnök úr, kérte, hogy fogjam rövidebbre a mondókámat. Ez ugye a bevezetője volt a kereskedelmi akadályokról szóló jelentésnek, és hogy hogyan látjuk a jövőt. A a következő témánk fontos a részvevők számára. A szabadkereskedelmi megállapodás létrehozása, illetve megvalósítása olyasmi, ami fontos számunkra. Koreánál különösen figyeljük a megvalósítást, figyelünk a KKV-knak a szerepét, illetve hát létre kell hoznunk a megállapodással kapcsolatos infrastruktúrákat is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ami korát illeti. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a bizottsághoz írásos kérdést intéztem arra vonatkozóan, hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy tájékoztassa a KKV-kat, és hogyan áll a koreai FTA kérdésében. Nagy érdeklődésre tart számot ez a jelentés, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy azt mondjam mindenkinek, elmondjam, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés fog készülni ebben a témában. Robert a jelentéstevője ennek a témának, és rövid megjegyzést fog tenni. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is a kabinet több tagjával is beszéltem, és aztán a tanácshoz küldtek, nem a parlamenthez. Ez a tanács kérése volt, vagy pedig másról honnan jött ez a kérdés. Ami az NTB-ket illeti, Are there any geographical characteristics or trends? Two, how if it... Nos, ezek a határoknak a letöntése miatt. A, a, egy, van egy kérdés, amit többször föltettem. A csatlakozás a mm, kereskedelmi megállapodáshoz. De lehet azt elérni, hogy a különböző országok ne éljenek vissza ezzel, mert Kína is például a WTO-nak a tagja. Szóval, milyen módon tudjuk ezeket a határokat, korlátokat legyőzni? Murphy képviselő, ön éppen, hogy megérkezett, és nagyon aktív ennek ellenére. Ennek örülünk mivel hogy ez az első értekezlet, amelyik részt veszek, szeretném az én álláspontjaimat felvázolni. Nem a munkásosztály érdekeit szolgálja ez. Ott vannak a közbeszerzések kapcsolatos kérdések, az intellektuális tulajdonjogok, szellemi tulajdonjogok kérdése. Szerintem ez csak a nagy vállalkozásokat segíti. Azt tudom, hogy vannak van ez a local, local Market Access Team, elég furcsa névez. Ha jól értem, akkor az Európai Uniós delegációkat, tagállamokat, nagykövetségeket tartalmaz, a civil társadalmat nem képviseli senki, a szakszervezeteket sem, a környezetvédelmi szervezetek se, szervezeteket sem. Tehát fölteszem a kérdést, nem egyenlőtlen ez a leosztás. Hogyan lehet az átlagember, illetve minden érdekelt fél kép, érdekeit képviselni? És egy konkrét kérdés EU-Kanada megállapodás kapcsán, hogyha jól tudom, akkor először lesz egy beruh- először, első alkalommal lesz egy beruházási fejezet. Hogyan alakul ez ki, milyen vitarendezési mechanizmust képzelnek el, és milyen sztrájk lehetőségeket vázol ez föl. Ezen kívül a vízelosztási rendszerhez szeretne hozzáférni a nagy európai ö, iparágazat Kanadában. Van még egy megjegyzésem a lobby tevékenységgel kapcsolatban, hogyha jól tudom, akkor a vállalati európai megfigyelő központ, amely ezzel a témával foglalkozik, jogi fellépéssel élt az Európai Unió ellen, hiszen nem tudtak hozzáférni a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló anyagokhoz, mintegy 17 anyaghoz nem fértek hozzá, míg a lobby képviselői ehhezekhez az anyagokhoz hozzáfértek. Erre szeretnék némi reakciót hallani. Köszönöm. Uh, thank you. Uh, let's move uh, back to the... Köszönöm. Megadom a szót a bizottságnak. Thank you. And that further so that the, our companies can provide good jobs and wages without market access abroad? I didn't get the last part, sorry. Elnézést, nem értettem a kérdést, mondja a hozzászóló. our companies can provide jobs and, wages and good wages. Cégeink külföldi piachoz elférés nélkül tudnak-e jó fizetést garantálni? Nos, a válasz a bizottság részéről. Az utolsó kérdés egy nagyon érdekes kérdés. Természetesen nagyon nehéz ilyen ezt, ezt biztosítani, és a legutóbbi kereskedelmi közleményben pontosan ezt vettük célba, nagyon jó a jogi alap, a feltételezés. Ami az első kérdéscsoportot illeti, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kereskedelmi akadályokhoz. Ami az eljárást illeti, először a bizottság egy jelentést készített a tanácsnak, tehát teljes joggal merült fel a kérdés, hogy a parlament ebből miért maradt ki, hiszen csak a kereskedelmi az INTA bizottságon keresztül jutott ez be a parlamentbe. Tehát azt hiszem, ezt a kérdést alaposan fontolóra kell venni. Második kérdés. A NTB a nem kereskedelmi jellegű akadályok tipológiájára utalt. Nos, az a probléma ezekkel a nem tarifa jellegű akadályokkal, hogy nincsenek igazából definíciója, hiszen egy nagyon széles körű fogalomról van szó, és hogyha megnézzük a nyomonkövetési protekcionista gyakorlatot, akkor lehet nagyjából kategorizálni az eszközöket, az elképzeléseket, de azt hiszem, hogy tulajdonképpen vannak a határeszközök, határintézkedések és nem határintézkedések. Ezek a határintézkedések lehetnek vámjellegűek, illetve nem, nem vámjellegűek. A határon túli ö, intézkedések mindig nem vámjellegű intézkedések. A kormány közbeszerzési lehetőségei nagymértékben megnyíltak a válságot követően, hiszen a WTO szabálykönyve igazából nem nagyon fejlett, és ezért nagy kihívással állunk szemben, hogyan önök is tudják. A tagállamok, a bizottság, a parlament vitát folytat arról, hogy ennek a kihívásnak hogyan felelj meg, felelje meg. Ter- természetesen a vám jellegű kérdések nagyon fontosak lettek. Önök is tudják, hogy Ukrajna milyen szerepet tölt be, problémát okoz a vám értékelés az európai cégeknek ebben az országban. Sok, orsz, sok tagállam nem tudta átvinni árucékét az ukrán vámhatóságon. Tehát nagyon nehéz a nem tarifa jellegű akadályokat tipologizálni, mégis azt gondolom, hogy majd elgondolkodhatunk azon, hogy egy koherensebb tipológiát ki tudunk-e alakítani. Ami a földrajzi tulajdonságokat, különleges vonásokat illeti, a protekcionizmussal foglalkozó jelentésben kimondtuk, hogy Kína, Oroszország és Indonézia, ezen kívül Argentína az a négy ország, ahol a legtöbb intézkedést látjuk. Természetesen tudományos szempontból nem vagyunk egészen pontosak a megfogalmazásban, hiszen jó pár eszköz illetve intézkedés, az intézkedések száma nem mond semmit azok hatásáról, tehát itt óvatosan kell a gazdasági hatást értékelni. Aztán kaptam még egy kérdést, egy nehéz kérdést, amely arra vonatkozott, hogy a WTO tagság segít-e a kereskedelmi akadályok visszaszorításában? Hát a kereskedelmi főközgatóságon dolgozom, tehát azt mondom, hogy igen, ahogyan tudják, a többoldalú kereskedelmi intézmények közel állnak szívünkhöz. Még Kína példája, és nagyon sokat mond, hiszen a kereskedelmi politikát alapvetően alaposan átvizsgáltuk az elmúlt években. Ez nem szorított vissza minden védintézkedést, de ahogyan önök is tudják, ha szükség van erre, mint például nyersanyagok esetében szükség van rá, akkor vitarendezési mechanizmushoz fordulunk. Ez pedig mutatja, hogy ha Kína nem lenne a WTO tagja, akkor ehhez a rendszerhez nem folyamodhatnánk. Természetesen egy bonyolult, hosszú folyamatról van szó, de eredményeket hoz. Tehát a WTO tagságot fontosnak tartom, és a jelentésben majd látni fogják, hogy egyre inkább a WTO bizottságokat ö, próbáljuk kihasználni a piacra jutással kapcsolatos munkák során, például a VEM értékelésre gondolok. A, ezt a bizottságot arra használjuk, hogy szövetségeket kovácsoljunk, és a piacra jutás akadályait megpróbáljuk elhárítani. Tehát ez az első kérdéscsoportra adott válaszom. Remélem, hogy legalábbis részben sikerült választ adnom a kérdésekre. A második kérdéscsoport. Kérem, fogja rövidre a hozzászólását, mondja az elnök. Uh, on the question of, of Canada investment related uh, issues. Nos, a második a beruházásokkal eh, van kapcsolatban. Én tudom, hogy elolvastam a dolgokat, nem az én szakterületem, elolvastam, de ugyanakkor nem szóltam ebben, nem folytam ebben bele. Ami a piachoz jutást illeti, az valami specifikus kérdés. Tagállamok, a bizottság és a cégek azok, ebben érintettek. Valamikor nagy cégekről van szó, de nem feltétlenül. Minden céget ösztönöznek arra, hogy ebben részt vegyen, különös tekintettel a KKV-kra. Van egy nagyon alap, világos mm, elképzelés ezzel kapcsolatosan. Vannak más csatornák is, amelyiknek révén meg tudjuk beszélni ezeket a kereskedelmi kérdéseket, és ezeket fel, bemutatjuk a civil társadalomnak is. Megvannak tehát ezek a kapcsolódási csatornák, és ezek az utak, akkor is, hogyha ezeket nem akarjuk összekeverni, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem segíti elő a mm, világos áttekintetőséget. Nos, az Európai Pari Iparosok Szövetség részéről várunk egy választ, reméljük, hogy ők támogatják. A 1049-es szabályzat van, ami a dokumentumokat illeti, tehát vannak erre szabályok, és amennyiben ilyen probléma van, akkor a bírósághoz fordulunk elnök, rátérünk a 22-es eh, napirendi pontra, egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezése témájában. Nos, olyan aktusokról van szó, amelyek elavultak tehát, és emiatt teljesen okafogyottá váltak, nincs ok, amiért maradjanak a törvénybe, az európai törvényekben, és ezért ezeket el kell távolítani a korpuszból. Ezek nem, ez nem egy problémás kérdés, én azt javaslom, hogy a bizonyosság kedvéért, hogy tegyük hozzá egy olyan rendelkezést, amelyik a másodlagos jogszabályokat megvédi ezekhez az elavult jogszabályokhoz képest. Meg kell menteni azokat a módosításokat, amelyek benyújtottak más törvényként törvényi eszközökben. Nos, ezzel kapcsolatosan nincs több hozzátenni ez egy bizottsági kezdeményezés. Van valamilyen megjegyzés, hozzászólás a témához, bizottság? Kérdem, nincsen, nincsen semmi hozzászólás, rendben van, akkor köszönöm szépen. Nos, most rátérünk a 23-as napi rendi pontra. Ez az utolsó napi rendi pont. Ez egy első eszmecsere a 2006-os évi nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról, és itt felszeretnék vázolni a témát. Ez egy 2006-os évi nemzetközi megállapodás tehát. Mint ahogy önök tudják, volt egy vita, egy eszmecsere, hogy megértsük, hogy a parlamentnek van-e joga arra, hogy a véleményed kifejtse ebben a témában. Nyersanyagokról van szó, egy sor megállapodás a nyersanyagokról, például a kakaóról szóló nemzetközi megállapodással is foglalkoztunk korábban. Ugyanilyen témáról van szó, csak ebben az esetben a trópusi fanyagokról van szó. Felvettük a kapcsolatot a különböző nemzetközi szervezetekkel, és úgy gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, hogy véleményezzük ezt a e, témát, mert ez egy jogunk, hogy mi is beleszóljunk az ilyen megállapodások megkötésénél. Úgy gondoljuk, hogy nem fogunk lemondani a jogunkról. Van ezzel kapcsolatosan valamilyen megjegyzés, vannak a bizottság részéről kérdem a megjegyzés. Köszönöm szépen, akkor lezárjuk ezt az utolsó pontot. Egy igen sűrű napirendünk volt, valóban rengeteg témánk volt, és ezért van az, hogy nagyon sok kollega elhagyta a termet. Egyéb napirendi ponton nincsen kérdések. Május 23-án, 24-én külön lesz a következő ülésünk itt Brüsszelben. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Well, no, I have to go and speak at the sugar conference, and I to come back.